Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Köszönöm szépen. Hát itt vagyunk mindjárt a vakációnál, mindjárt itt tartunk. Ációt kírva kiáltunk, de fontos ez a mai téma, és ezt azért is mondom, mert elég borzasztóan nézett ki a mai napi rendem, legalábbis fél órát szerettem volna itt lenni fél órával korábban, de van egy másik workshop is, úgyhogy csak egy bevezető gondolatot fogok tudni megosztani önökkel. Nyilván óriási léptékben változik a világ körülöttünk, és ami az IKT-t illeti, itt házon belül is nagy változásokat élünk meg. Talán már nem is emlékeznek rá, de wireless üzemmódban tudnak már dolgozni jó ideje, és vannak kulcsfontosságú témák, amelyek foglalkoztatnak bennünket. Eh, ide tartozik a cloud computing és a papír nélküli iroda, az, hogy a szakbizottságon belül minden dokumentumot elektronikusan eh, le tudunk kérni, és fel is tudunk dolgozni. És ebben az összefüggésben áll nyilván az a kérdés és a középpontban, hogy milyen technológiákra támaszkodhatunk a munkánk során. Nyilván ezeknek az eszközöknek sok előnye és hátránya is van, mindenki hozhatja a saját eszközét, és a parlament támogatja majd a maga módján ezeket a technológiákat. Ennek is megvannak az előnye, előnyei és hátrányai. Tehát ez is azt gondolom azt is mutatja, hogy mennyire összetett ez a téma, különös tekintettel a nyílt forráskódra, mellettem foglal helyet az IKT koordinációban az egyik főszereplő, amely csoportot mi hívtunk életre, és ennek a feladata az, hogy eldöntsük, hogy maradjunk-e és kövessük-e nyomon ezt a tévát, a transzparenciát továbbra is nyomon kövessük-e. A parlamentnek pedig van egy alelnöke, aki elment Észországba, Berlinbe, Londonba és Rómába, és mindenütt más választ kapott ezekre a kérdésekre, hiszen van, aki nagyon óvatos megközelítést választ, persze kell a szabályozás, de nem minden területen, van erre szükség, és azt hiszem, hogy a mai délután során is új aspektusokat ismerhetünk meg, amikor válaszokat keresünk a kérdéseinkre a, a nyílt forrás kódú rendszerekkel kapcsolatban. A főigazgató úr, az IKT főigazgató is itt van ma velünk, úgyhogy bizonyára ő is beszámol majd a saját meglátásairól, úgyhogy mindannyiunknak uh, érdekfeszítő délután kívánok. Sok új ismeretre fogunk ismeretre fogunk tudni fejt szerteni, és bizonyára mindkét oldal profitálhat ebből, és hát látom, hogy Lichtenberger asszony már repes az örömtől. Jó ringrazio kolléga Wieland. E... Köszönet, Wieland kolléga. Most átadom a szót és az elnökséget Lichtenberger asszonynak, aki óvó szemekkel őrzi majd ennek a panelnak a munkáját. Köszönöm. Ja, herzlichen Dank und herzlich... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Wieland úrra szavait. Igen. Úgy gondolom, hogy... Thema ist, äh, dass uns äh, a nyílt forráskód egy olyan dolog, amely fejlődésben van, különféle területeken észlelem az eszmecseréket. Látom, hogy van lelkesedés, aztán ez lelohad, néha lobbizás miatt, néha más közigazgatási döntések miatt. És azt is látom, hogy fontos, hogy megrendezzük most ezt a workshopot, hiszen számos jogi problémával fogunk majd szembesülni, Éppen ezért szeretnék arról beszélni, hogy milyen jogi környezetben mozgunk, mi a jogalapunk, mik a jogi kedvező tényezők, jogi akadályok, amelyek ezen a területen jelentkeznek. Hiszen Európában mindig látunk olyan régiókat, városokat, amelyek a nyílt forráskód mellett vannak néhányan pedig ismét visszavonják döntésüket. Tehát számomra ez egy nagyon fontos pont lenne, hogy vitát nyissunk arról, hogy mi a realitás, mik a jogalapok, és nagyon örülök, hogy eljöttek az illetékesek az Európai Parlamentből, és hogy végig kísérik a munkánkat biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes információkat kapunk majd. Akkor az első panel felszólalóit szeretném most bevezetni. Maglen úr a kolumbiai, a Kolumbiai Egyetem jogi iskolájából Patrice Emmanuel Schmitzet EUPL kifejlesztőse, és Carlo Piana név alapján valószínűleg Olaszországból jött hozzánk jogász. Szerintem rögtön kezdjük el az eszmecserét, és megkérném professzor urat, akit jól ismerünk ebben a körben, hogy vezesse fel a témát. Tehát professzor úr, öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt képviselők, kollégák, barátaim. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. 1979 óta konszenzus van a fejlett gazdaságokban, hogy a számítógépes szoftver összefügg a szerzői joggal, és hogy a jogi ellenőrzés is szükséges, amennyiben számítógépes szoftver keletkezik. A 90-es évek elején az Egyesült Államok jogrendje is kezdte alkalmazni a szabadalmi jogot a szoftverek tekintetében. De ami az első jogi megállapodásokat illeti a szoftveripar tekintetében, a szabad szoftverek tekintetében ez is a szerzői jogtól függ. A szerzői jog a számítógépes programok alkotóinak ugyanazokat a jogokat juttatja, mint mondjuk az irodalmi alkotások íróinak. Ez azt jelenti, hogy jogunk van lemásolni egy szoftvert, és a szoftver forgalmazását is érinti ez. Az európai közösségben ez pedig azt jelenti, hogy nyilvánosan be lehet mutatni szoftvereket, nyilvánosan meg lehet osztani. A szoftverek alkotói kizárólagos jogot kapnak az alkotásaik fölött. És az egész világon jogi megállapodások születnek, hogy a felhasználók is kapjanak az alkotók jogaiból. A feladatom délután az, hogy a legismertebb ilyen licencet bemutassam. Ez a GNU GPL licenc. Két verziója van. 1991-ben készült a kettes verzió, és 2006-2007-ben a hármas verzió. Hogyha ezt a két verziót összehozzuk, akkor a kereskedelmi értékű szoftvert 120 milliárd amerikai dollár értékben fed le. Szolgáltatások és az IT egyéb formái erre épülnek, és több száz milliárd egyéb euró van benne. A GPL licensz a Microsoftot is érinti a GPL körülbelül az ASAP az Európai Unió legnagyobb szoftvergyártójának a mérete. Azonban itt nem vehetünk egy blokkról, hiszen itt olyan jogokról van szó, amelyek átruházódnak a felhasználóknak. A GPL mind a két verziójának a célja az, hogy négy alapjogot juttasson el a felhasználóknak, hogy használják a szoftvert bármilyen célra, különleges engedélykérése nélkül. Ide tartozik a jog, hogy megértsék a szoftver forráskódját. Tehát bárki, aki egy számítógépes programhoz hozzájut, megérti, hogyan működik, mit tesz, és hogyan lehet megváltoztatni, hogyan lehet javítani, hogy jobban alkalmas legyen bizonyos célok megvalósítására. Tehát a program változtatott és változatlan verziója is vonatkozik ez. Annak érdekében, hogy ezeket a jogokat minden felhasználó megkapja, a GNU-GPL verziók nagyon egyszerű megközelítést választanak, hogy eh, a szoftver hogyan jusson el a fogyasztókhoz. Tehát a licenc azt mondja, hogy itt ez a szoftver, bármit csinálhatsz vele, másolhatod, változtathatod, bárkinek odathatod. De ne kapjanak azok a felhasználók sem kevesebb jogot, mint amennyit te kaptál tőlünk. Tehát itt eh, be lehet bármit rakni, bármit tehetsz a szoftverrel, de ne távolíts el semmit tartósan belőle. A szerzői jog ilyen felhasználása azt jelenti, hogy bárki felhasználhatja a szoftvert, és így senki sem csinálhatja azt, hogy javítja a programot, de nem adja tovább a javított verzió. Tehát az egész világon szétosztásra kerül így. Az Android, amely GPL rendszer kódon alapul, szinte az összes mobil szoftverben benne van. Ezt a 20. század végére, a, tehát a Microsoft a 20. század végén dominálta ezt a piacot, ma már nem az összes szerverek 20%-a már szabad szoftvert használ. A világ két legnagyobb kormányzata saját bíróságai ellen küzdött ez ellen. A GPL a megosztást intézményesítette és az IBM, a Hewlett Packard, az amerikai kormány, az Oracle, a legnagyobb kelet-ázsiai gyártók leültek egy asztalhoz, és itt a tárgyalás eredményeként mindenki hasznosította ezt. És inkább társadalmasítottuk ezt, mint hogy konkrét egyedi cégeknek juttattuk volna a jogot. Óriási innováció indult be a világon. Ez pedig nem csak az árakat változtatta meg az IT piacon, hanem a piac szétszabdaltságát is. 93 óta dolgozunk a GPL 2-es verziójával, akkor kezdtem én is el dolgozni. Egészen a 21. század elejéig használtuk ezt. 16 év alatt nem csak mi változtattuk meg az információs technológia szempontjait, de máshol is történtek változások. Éppen ezért 2006-ban felülvizsgáltuk egy társadalmi vita során a képél. 2006-ban több száz nagy cég a legnagyobb szabadalom birtokosok is GPL szoftveren végezték az üzleteiket. Tehát az összes, a nagy európai, japán és amerikai befektetési bankok is, tehát az összes ingyenes szoftvert használt. A GPL licencek megújítása tehát egy nagyon nagy léptékű jogalkotási folyamat volt. És itt úgynevezett anarchikus kormányzással történt ez. Ami azt jelenti, hogy nem kormányzatok által jóváhagyott dolog történt. Ennek a folyamatnak a végén létrejöttek azok az eszközök, azok az elvek, amelyeket használunk az egész világon, és pedig 16 hónap alatt újra licenciáljuk a szabad szoftvereket az Európai Parlamentnek még föl kell saját magának is építeni azt, hogy eh, hogyan lehet eh, hozzáférni ingyenesen a jogalkotási anyagokhoz. A saját rendszerünk a GPL felülvizsgálatára Párizsban kezdődött, és Párizsban kezdődött a társadalmi vita. Ez egy korai kísérlet volt a 21. század elején, hogy a társadalmi jogalkotást létrehozzuk. Ha belepillantunk a dokumentumokba, akkor azt látjuk, hogy kb. 2000 kommentár érkezett be az egész világról. A mi rendszerünk pedig megkért a részvevőket, hogy vegyenek részt a szövegezésbe. Tehát nem voltak hosszú beszédek, nem voltak politikai tirádák. Az emberek ezen beírták, hogy ez nem működik nálam, és olyan rendszert hoztunk létre, amely a szín intenzitással jelzi, hogy az emberek hol kommentálnak, hol nem kommentálnak. Tehát így igazából nem tudtuk, hogy ki kommentál, csak azt láttuk, hogy hol nagy az aktivitás. Ezen kívül hackerek is részt vettek ebben, és ugyanolyan jogokkal vettek részt a vitában, mint az IBM vagy Hewlett Packard. Demokratikus víziót mutattunk be, hogy hogyan képzeljük el a szerzői jogot. Tehát egy eh, nagyon sikeres eh, szoftver lett ebből a magánszoftverrel szemben. Azonban, eh, ha ezzel ellen érvelünk, az nagyon primitív. A GPL egy korai példánya annak, hogy a technológia hogyan társadalmasodik, és hogy hogyan tudunk még jobb technológiát létrehozni ebből a mi adataink benne vannak a rendszerben, és megváltoztattuk a szoftveripart. Rengeteg innováció született, és a szoftverek eh, elárusítói viszont eh, ők húzták a rövidebbet, hiszen szabad szoftverekkel fejlesztettük tovább. Tehát a mobil számítógépes rendszerek mögött az az ötlet rejlett, hogyha olyan rendszert adunk el, amit nem tudunk megváltoztatni, nem értjük, és amivel nem garantálhatjuk, hogy kikémlelik a felhasználót, akkor annak nincsen értelme. Tehát olyan készülékek, olyan szoftverek születtek, amelyek megakadályozzák azt, hogy bárkihez bármikor hozzáférjenek. Tehát nagyon fontos volt az, hogy a felhasználók bizalmát megnyeri. Olyan technológiát akartunk, amelyet a egyes felhasználók értenek. A tevékenységünket úgy kezdtük, hogy a jogot úgy alakítottuk át, hogy a szükségleteknek megfeleljen. A szükséglet pedig az volt, hogy a szabadságot támogatjuk. A meggyőződésünk az volt, hogy csak is a, az ismeret megosztás biztos politikailag, és ez gazdasági innovációkhoz is vezethet. Nem a mi találmányunkról van szó. Úgy gondoljuk, hogy Galileo, Galileo Galilei találta ezt fel az igazság kimondása, a tudományos ismeretek megosztása legyen törvényes korlátok nélkül. És ez volt az európai civilizáció egyik legnagyobb vívmánya. Amit mi teszünk, az az emberi szabadság aláhúzása. És 1789-ben született meg ez New Yorkban hiszen eh, az ismeretek, a tudomány megosztása mégiscsak az európai tudomány vívmánya. Nem látunk ebben eh, veszélyt, nem kell erre figyelni. Minden kormánynak tisztába kell lennie, hogy eh, a legnagyobb IT cégek a Microsofttal együtt sem tudnak szabad szoftver nélkül dolgozni. Egy távközlési cég, sem egy bank sem képes ingyenes szoftver nélkül dolgozni. Kicsit csalódott voltam, akkor, mert még mindig vannak ennek ellenfelei. Ennek egy természetes dolognak kellene lennie. Az iparban változások vannak. Mondjuk azt, hogy egy 31 milliós ország Indiában, Kerala államban próbálták ki, hogy hogyan működik a társadalomban a szabad szoftver, és már egy évtizede nézik, hogy milyen társadalmi, szociális üdvös hatásai vannak ennek. Ma ünneplünk, hiszen úgy gondolom, hogy Patrice Emmanuel Schmidt is hozzájárul majd ahhoz, hogy jobban megértsük az Európai Unióban is a ingyen szoftver működését. Nagyon fontos az, hogy ne kelljen ezt már külön elmondani. A licenc struktúránk, a dokumentumok, és részét képzik a dolognak. Azonban az alapelvet ne kérdőjelezze meg senki. A megosztás, az a terjesztés növeli a technológiai innovációt és a szociális előnyöket. A tulajdon, tulajdonlás nem, a megosztás a lényeg. Az emberek meg tudják egymásról osztani a szoftvert. A saját gyakorlatomban, amikor ingyenes szoftver fejlesztenek, mi is gépélt használunk, és pedig gyakorlatilag okokból, és ez összefügg a saját szoftverük tulajdonságaival. Igazából itt nem a bölcsek kövéről van szó. Ugyanis jogi dokumentumok is születnek. Azonban a legfontosabb az, hogy a műszaki ismereteket szabadon megoszhassuk. Legyen a felhasználóknak joga megismerni azt, amit használnak. És a 21. században a technikának az embert kell szolgálni. És még egy dolgot mondok végül. Az a technológia, amely nem emberi célokat szolgál a 21. században, az embertelen célokat szolgál. Nagyon szépen köszönöm. Herzlichen Dank. Ich glaube, es Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, hogy ezeket a megállapításokat ilyen egyértelműen megfogalmazzák az Európai Parlamentben, azaz, hogy mennyire elterjedt már ez a modell dacára annak, hogy bár egy nagy monopóliumról van szó, talán mégsem lép fel annyira egyértelműen, és nem jelenik meg az emberek szemében, mint amennyire jelentőségét tekintva ve ez igazából elvárható lenne. mint szó lesz a következő előadónk, aki fejlesztő, és kérem, hogy tegye meg a hozzászólását. Köszönöm szépen! elnök asszony. Én valóban egy pár szóban szeretném bemutatni az UPL-t, az EUPL-t, és azzal kezdeném, hogy elmondjam, hogy mi volt a motiváció, mi, mi a története, milyen jogokat garantálunk a felhasználóknak, és a kulcsfontosságú kérdést is el, megosztom önökkel, mitől más az EUPL. Végezetül pedig majd egy pár megjegyzést fogok tenni arról, hogy milyen interoperabilitási mechanizmust biztosít az EUPL, ami egyébként nagyon eredeti és nyilván egyedi. Ami a motivációt illeti, hát a történetünk elég hosszú, 2001-re tekint vissza, és az Európai Bizottság kérte fel a szoftverfejlesztőket arra, hogy Moglen professzorral közösen tegyük lehetővé a szabad szoftverek felhasználását. A bizottság szabad szoftver keretek között kívánta ezeket fel, a felhasználóknak hozzáférhetővé tenni. És még egyszer mondom, hogy nem, nem akarjuk úgymond az egész szoftver világot, mint olyat lerohanni, hanem harmadik személyek számára kívánjuk szabaddá tenni és hozzáférhetővé tenni. Minden hivatalos nyelven hozzá kívánjuk, hozzáférhetővé kívánjuk tenni ezeket a szoftvereket, pontosan a, a félreértések elkerülése véget, elkerülésére, bármennyire jók a fordítók, a lokalizáció során azért lehetnek hibák is. Aztán a copyright-ra fogok majd utalni, a közlemények a közvélemény felé is egy nagyon lényeges forma, nyilván itt a különböző elektronikus szolgáltatásokra gondolok, aztán egy olyan megközelítés, hogy összehasonlítható legyen a jogalkotás, illetve a, az ítéleteknek a sora, és amennyiben szükség van felelősöknek a keresésére, akkor mindez ne tartson túlságosan sokáig. 2005-2006-ban sikerült megtalálni a megfelelő licenszet, és ezeket aztán az összes EU-s hivatalos nyelvre lefordították. 2005-ben merültek fel az első kérdések, és ezeket nyilvános meghallgatások keretében át is vettük, az interoperabilitásról nem őrban megrendezésre kerültek meghallgatások. 2008-ban aztán 22 nyelven volt hozzáférhető, és 2009 márciusában aztán az OSI is napvilágot látott, sőt tanúsításra került. Ez nagyon sok új tanúsítványt is jóvá hagyott, nem csak a már meglévőket hagyta jóvá, hiszen már 65 OSI által tanúsított verzió is életben volt. Na most, ami a projektek számát illeti, több mint 500 projekt kerül kiosztásra 2012-ben, nagyon sokszor egy projekt akár száz fájt is tartalmazhat, száz dossziét is, tehát ez nagyon magas szám. És decemberben volt egy újabb, 2013-ban lesz egy újabb kör, amikor megnézzük, hogy hová is jutottunk el. A tervezet végül most már elfogadásra került, de van egy két hónapos csúszást, leginkább itt a fordítások miatt, de hát itt tartunk. Nézzük akkor következőként, hogy ki írta az EUPL-t, ki a szerző. Hát ez egy közösségi munka eredménye. A Namüri Egyetemen dolgozók és az egyetem partnerei írták, és számos más szakértő is részt vett a munkában az európai jogi közösségből nyilván a saját nyelvi verziójukat ők nyomon. Ugye egy olyan tanúsítványról, licencről van szó, ami gyakorlatilag is egy eszköz, és annál nem is több. Tehát nem egy önmagában való cél, mert a bizottságnak ugye az volt a célja, hogy legyen egy eszközünk, és nem akartuk lenyűgözni a piacot, nem erről volt szó, tényleg csak a terjesztési eszközt kívántuk a kezükbe adni. Sok esetben ugye a licenszeket egyesítik, és hogyha csak egy multilingvális eszközünk lenne, amely az egész világon hozzáférhető, nyilván ez is jó lenne. Na most milyen jogokat kapnak a felhasználók? Hát ezek nem térnek el a GPL által nyújtott jogoktól, hiszen ezek egybeesnek a négy ott megemlített jogtól. Tehát a szabad és nyílt forráskódú szoftvereknél, szavatolt jogok adottak, tehát föl lehessen bármikor is bárhol használni a, a munkákat, ezeket lehet reprodukálni, lehet módosítani, lehet belőle származtatni újabb anyagot, aztán terjeszteni lehet a munkát, illetve annak kópiáit, és al licenc jogokat is jelentenek ezek a jogok. Miért, miért mondjuk azt, hogy ingyenes? Hát lehet terjeszteni, ahogyan mondtam, el is lehet adni ezt a szoftvert szervezetek felé, például az alapfejlesztők esetleg kérhetik a fejlesztéshez a támogatásunkat, de ezt nem lehet a szabad szoftverektől várni, nem lehet például felhasználónként vagy fejlesztésenként felszámolni díjat, hiszen egyszerűen nem lehet nyomon követni már a terjesztés során, hogy kik is a felhasználók. Nézzük meg akkor végezetül, hogy miért ennyire különböző az EUPL a többi szoftvertől. Most hát egyrészt ez a lista megközelítés, hiszen ahogyan mondtam, ugye, hogy 22 és hamarosan 24 nyelven lesz majd hozzáférhető. Az európai jog kontextusában fog működni, gondolok itt a terminológiára és a felelősségvállalásra. És gyakorlatilag a tanúsítvány azt várja el attól, aki továbbfejleszti a szoftvert, hogy annak meglegyen a birtokában a tanúsítvány. És még hozzá kell fűznöm, hogy a tagállam joghatósága az, az állam, amelynek joghatósága, joghatósága van, Na most az interoperabilitás szempontjából van egyfajta kivétel, ez a variable copyleft. Ami a joghatóságot illeti, ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az Európai Unió bírósága egyértelműen állást foglalt a tekintetben, hogy, hogy a parlament a tanács és a bizottság, illetve más intézmények is az Európai Unió bírósága joghatósága alá tartoznak, ha bármilyen jogvita merül fel. Az alkalmazandó jog pedig annak a tagállamnak a joga, ahol a székhelye van a tanúsítónak. A Lisszaboni szerződés ugye meghatározta a, a szervezetnek a székhelyét, és ez irányadó az Európai Uniós szervezetek székhelyeit tekintve is. Hogyha nincsen székhelye a tanúsítónak az EU-n belül, akkor a belga jogrendszer lesz az irányadó. Interoperabilitás. Nos, ez azért fontos, mert ez az egyik leginnovatívabb aspektus, és az is, amelyre a legtöbb vita zajlik, hiszen nagyon sokszor nem helyesen értelmezik. Néhányan azt mondják, hogy az EUPL szabályok gyakorlatilag azt akarják, hogy bárki megváltozhatja a tanúsítványt, de ez nem így van. Nincs relicensing, nincs újra tanúsítás. Bizonyos kódokat egy más projektben fel lehet újra használni, de nem lehet újra tanúsítani úgymond egy projektet. Gyakorlatilag egy olyan eszközről van szó, amivel a licenc proliferációnak kívánunk határt szabni. Lehet, hogy sajnálni fogják, sírhatnak is, de a licenc proliferáció, mint olyan a terjesztés, az tény. Több mint 60 szabad szoftver él, egy tucat talán, amit a legtöbben használnak, de naponta, minden héten akár új licenszek kerülnek napvilágra, amelyeket alkalmaznak, és amelyek hát a free software definíciójával többé-kevésbé egybeesnek. Tehát még egyszer mondom, a licensz proliferáció mint olyan, ez egy tény, és annak érdekében, hogy a megmaradjon a szabadsága a szabad szoftverfejlesztőknek, exkluzív jogokra is szükség van, de a kompatibilitás a meglévő szoftverekkel biztosított kell, hogy maradjon. Az interoperabilitást azt gondolom, hogy az egyetlen megoldás ebben a tekintetben. Az EUPL szempontjából négy feltételhez kell ragaszkodni, és ezek nagyon szigorú feltételek egyrészt kombinált munkára van szükség, kombinált komponensekre van szükség, ezekre kell támaszkodni. A kombinált munka már egy származtatott munka kell, hogy legyen, tehát nem egyfajta agregált munka. A harmadik feltétel, az egyik kompetenst kompatibilis kontextusban kell megszerezni, és ahhoz, hogy minden terjeszteni lehessen, még egyszer mondom, a, ugyanazon kompatibilis licensz alatt lehet indítani a terjesztést. A GPL harmadik verziója sorolható ide, amely megfelel ennek, az AGPL, az OSCL, a CECIL, ami a francia közigazgatási licensz, és a Cecilnek egyébként megvan most már a kompatibilása visszafelé, az EOPL felé, aztán az EPL, a CPL, az LGPL és az MPL sorolhatók ide. Ezek közül némájuk talán egy kicsit mérsékeltebben, kopileftek, de hát így kell fogalmaznom, amikor a minőségükre utalok. Jó, akkor nézzük meg, hogy mi a normál helyzet egy-egy ilyen projekt esetében. Hát az, hogy a projektet kihoztják, de akkor mi, a, mi is egy projekt? Hát az, hogy az aktív közösségek támogatják, tehát egy közösség támogatja ezeket a projekteket, utána jön egy kód, aztán jön egy projektnév, a tanúsítőnak a neve, legyen az a parlament, vagy valaki más, de nevén kell nevezni, aztán lesz egy logó, lesz egy website, a DNS, és így tovább. És ezt ö, egyszerűen végig kell járni ezt az utat. lehet egy alfa projekttel indítani, majd pedig elválik a, az út, és aztán lehet egy második csapás irányt is követni. Na most, hogyha egy másik komponens alapján indulunk el, például a GPL harmadik verziója mentén, akkor lehet, hogy egy delta projekt lesz a megoldás, ami a fia vagy a lánya az első projektnek, és ezt, ezt lehetne licenszelni például a kompatibilis licensz alatt. Sőt, tovább lépve, az is lehet, hogy a Delta projekt az apja vagy anyja lesz, úgymond egy nagyszülői projektnek, egy származtatott fejlesztésnek. Tehát ugye a Delta projektben volt az EPL, az LGPL vagy az MPL, akkor ezt más néven nem lehet még egyszer tanúsítani. Ilyen esetben a delta feltételek mentén lesz tanúsítva az új szoftver. Tehát ennyit a az interoperabilitásra, ami nem invazív, és nincs is olyan hírem, hogy valaki visszaélt volna ezzel a rendszerre. Ha valakinek szkeptikus meglátása lennének, az annak azt tudom mondani, hogy akkor mondják el, hogy mit tudnak, el lehet vonulni persze a bíróság elé, egy olyan esettel, amely alapján jó jogalkotás születhet, vagy egy jó ítélet születhet. Ne, de eddig ilyen rossz, visszaélés, rossz hír visszaélésekről nem született. Végezetül, ami az etikát illeti, mert tudom, hogy vannak, akiket ez érdekel. Az EUPL-lel kapcsolatban kevés dologról tudok beszámolni. Vannak, akik szeretnék, hogyha korlátoznák felcégre, nem katonai területre, de ez nem fér össze a szabad és nyílt forráskód definíciójával. És az EUPL-nek úgymond nincs etikus verziója. Vannak persze morális, etikus aspektusok, és a bizottság, mint a licenszek stewardja, lehet, hogy kifogadni egy új verziót, de mi ennek a jognak a hatájának az újragondolásán dolgozunk. Ez azonban a teljes migrációt és újra licenszelést is új alapokra helyezni. A kompatibilis licenszeket illetően el kell mondanom, hogy ugyanazokat a jogokat kell tudnunk biztosítanunk, mint a kettes cikkben lefektetett jogok. Tehát az új tanúsítványok ugyanolyan jogokat kell, hogy garantálják, mint a kettes cikkben, és természetesen óvnunk, védenünk kell a forráskódot külső felhasználástól. Herzlichen Dank. Ich glaube, das war auch äh, sehr viel. Úgy gondolom, hogy nagyon jó alapvető információkat kaptunk. Sajnos sokan félreértik ennek az egész dolognak a jogi hátterét, és most egy gyakorlati felhasználó van itt, Avvokátó Carlo Piana, aki bevezet minket a különféle licenc rendszerek szövedelmeibe. Parancsolja! Um, Sorry. Uh, thank you. Uh, what I was saying is that... Köszönöm szépen. Hogyha az ember Moglédo úr után jut szóhoz, akkor abban a szerencsében van része, de hogy része, hogy bizonyos dolgokat már nem kell elmondani. Hogyha az összes licencrendszerről beszélnék, az 20-25 órába tenne, ennyi idők nincs. Próbálok 15 percre szorítkozni, vagy talán egy kicsit rövidebb időre korlátoznám magam, mert nincs más túl sok idő, időnk. Egyetlen dologra szeretnék koncentrálni, a nyílt forráskódú szoftverek lehetővé teszik a közkincsé tételt, és ez nagyobb szintű fejlődést, az ökerőmentes fejlődést tesz lehetővé. Annyira bonyolultak ezek a szoftverek, hogy nincs egyetlen olyan vállalat sem, ami nulláról ezt ki tudná fejleszteni, tehát mindenki másikra és másokra is van utalva a fejlesztésben. a, általában a kontextus több összetételű, és mindenkinek van rálátása a előtte és utána a következő szakaszokra, fázisokra. Az emberek másra hárítják a fe, felelősséget általában, vagy a feltételeket próbálják újra tárgyalni, és ez elég sokáig tart, elég hosszatalmas dolgot. Sajnálatos módon ez a projekteket lelassítja, akár fél évig is eltarthat az ezzel kapcsolatos húzavona jogi hercehúrcot. Hát ez gyakorlatilag komoly gond, és mindez megoldódik, hogyha nyílt forráskódú szoftverekkel dolgozik az ember. Avagy elképzelhető még a platformfejlesztés is. Említettük a Microsoftot. A Microsoft eléggé sikeres volt abban, hogy platformot, olyan platformot hozott létre, amely két végén nyílt volt. Az emberek kidolgozhattak tehát egy szoftvert, ezen a platformon működött, de a platform létrehozójának a kényére kedvére volt hagyva, tehát a platform üzemeltetője ezt kontrollálhatta gyakorlatilag diktálták a feltételeket, milyen technológiával, milyen módozatokkal kell rendelkezni egy szoftvernek. Egyébként ez a fajta ellenőrzés még mindig megvan. Nos, hogyan lehet még az interoperabilitást elérni? a nem nyílt forráskódú szoftvereken keresztül, hát a normákon keresztül. A normákat is sok helyen hozzák létre, például a multimédiában. Ezeknek a lényege az, hogy szabadalmi technológ, szabadalmazott technológiát használnak fel. Valójában az a céljuk, hogy túljussanak a szabadalmakon hogyha nem lesznek szabadalmak, szoftver szabadalmak, és erre kell törekedni Európában és az USA-ban is, akkor minden ingyenes lesz, illetve minden nyílt forráskódot kiválóan tudnak majd a különböző technológiai rendszerek együttműködni, de ezzel még nem lesz lezárva a történet. Maglen úr is említette, Maglen professzor úr is, hogy a nyílt forráskodó szoftver arról is szól, hogy az emberek ismét hozzájuthassanak jogaikhoz. Ugye a szerzői jog alapvetően arról szól, hogy a másolás kapcsolatos tevékenység után jogdíjat kell fizetni. Azzal, hogyha ha megszintetjük a szerzőjogot, nem lesz mindenki, nem lesz minden ingyenes, nem lehet mindenhez probléma nélkül hozzájutni. bár a nyílt forráskódú szoftver részben arról szól, hogy a fejlesztő, a szoftverfejlesztő jogaitól megszabadulunk, tehát sok mindent lehet tenni egy szoftverrel. Ugye ingyenesen hozzájut az ember egy szoftverhez, és a négy szabadság megvalósul ezen, a négyféle szabadság, aztán ö, valaki ezt megváltoztatja, és ezt mondjuk eladja. Ez történt a Unix-szal. A Unix Unix, a Unixot a Bell Laboratories nagyon liberális módon hozta a forgalomba, de aztán igen gyorsan sok egymással nem kompatibilis és nem nyílt forráskódú variánsa született meg a Unixnak. Tehát bár elég liberálisan dobnak piacon valamit, mégis elképzelhető, hogyha, hogy ebből nem nyílt forráskozó szoftver lesz. Richard Stallman szembesült először ezzel a Unixos problémával. Egy nagyon okos megoldást talált ki erre. Orvoslandó a problémát. Jogi és technológiai megoldást is javasolt. Ez volt, ez nem más volt, mint a copyleft. A copyleft, tehát úgy szokták karikírozni a nem nyílt forráskódú szoftverek tulajdonosai, mint hogyha vírus lenne, mint hogyha ez invazív kórokozó lenne, pedig csupán arról van szó, hogy ami eddig nyílt forráskódú volt, az ezután is az kell, hogy maradjon. Ezt két eszközzel lehet elérni. Az egyikről már volt szó, hogyha az ember megkap egy szoftvert, azt módosítja, és aztán azt terjeszteni akar, forgalomba akarja hozni, akkor amennyire lehetséges az új terméket ugyanolyan licenc alatt kell tartani, mint a kezdeti terméket. Technológiai szempontból ezt úgy lehet megoldani, hogy hogyha ennek a szoftvernek egy másik módosítát, e, másik mód, e, módosított formáját e, próbáljuk terjeszteni, amit mondjuk nem emberi felhasználásra, hanem gépi felhasználásra készítettek, akkor ugyanúgy meg kell adni, és lehetővé kell tenni a hozzájutást a forráskódhoz tehát továbbra is ugyanúgy lehet majd az, az eredményként megszületett terméket módosítani, továbbadni. A copyleft szerepel a GPL-ben, a nyilvános licencben, és ugye alapvetően van egyfajta ideológiai háttere is a GPL-nek, van egy bevezetője, elmagyarázza, hogy mire jók a nyílt forráskodó szoftverek, de nem csupán ideológiai okoknál fogva van az egésznek értelme. A GPL-t azok használják, akik nyílt forráskódú szoftvereket hoznak létre, és aztán megpróbálják ezt nem nyílt forráskódú szoftverként értékesíteni. Ez úgynevezett kettős licensz. Tehát egy fejlesztő nyílt forráskódúként és nem nyílt forráskódú szoftverként is terjeszt egy szoftver. Egyébként van, vannak olyan személyek, akik ezt, ezzel élnek is, és úgy vélem, hogy ennek a tevékenységnek nincs igazán ideológiai háttere. A kettős licenc nem csupán arról van szó, hogy tulajdonjog fűződik egy szoftverhez, egy a szoftverhez, ami egyébként ingyenesen is megvan a piacon, forgalomban van. Ugyanakkor egy szoftverprojektet nem lehet az alapján beazonosítani, hogy milyen licensze van. Többféle tulajdonsága van egy projektnek, Ezeket mind elemezni kell ahhoz, hogy pontosan lássuk, hogy miről szól egy projekt, hogyan állították ezt elő. Például, hogy fűződik egy tulajdonjog a szoftverhez, avagy ez egy nyílt forráskódú szoftver. Hát ez ugye egy kontinuum két vége. között, azért még sok lehetőség van. Elképzelhető, hogy van egy olyan előállító vagy vállalat, amely közös technológia, technológia alapján dolgoznak, és csak egy kicsit változtatnak a terméken, mindenki hozzá teszi a maga hozzáadott értékét, és csak ezt értékesítik. A Red Hat például ilyen, egy milliárdos évi forgalma van. Tehát a licenc típusa és a ezt fejlesztő vállalatok száma semmilyen kapcsolatban nincs egymással. elképzelhető, hogy van egy olyan projekt, amit nagyon kevés ellenőriznek, visz, viszont elképzelhető, hogy van egy olyan projekt, amit nem túlságosan ellenőriznek, de mégis nagyon sokan részt vesznek benne. Van például Linux. Ez egy egy, egyetlen projektként indult, az Unixhoz kapcsolódott, aztán nagyon sokan kapcsolódtak hozzá, egyéni felhasználók is, és végül a vállalatok még díjazták is az egyéni felhasználók fejlesztését, vagy az egyéni fejlesztőket. Tehát egészen mássá alakult ez a projekt, mint aminek indult, és ugye ez az egyik legsikeresebb nyílt szoftver szoftverprojekt. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy van itt egy gond, eladói, értékesítői szempontból. Valaki létrehoz egy szoftvert, ezt megosztja másokkal, vásárlókkal, felhasználókkal, mindegy, hogy hívjuk őket. Ez ugye csak egy része az egész történetnek. Egyébként vannak olyan személyek, akik a saját maguk által létrehozott szoftvert fel is használják. Így van ez például az állami szférában. Európában az állami szféra nagyon jelentős szoft, nagyon jelentős szoftverfejlesztői tevékenységet végzett. Én egy olasz digitális ügynökségnek is dolgozom, tanácsot adok nekik, és hát ugye onnan is kapok jelzéseket, hogy kell használni nyílt forráskódú szoftvert. Egy gond van, hogy a közigazgatás beszerez bizonyos szoftvereket, amik aztán nyílt forráskódú szoftverek lesznek. Ez elég érdekes dolog, és nagyon sokszor ö, süket találok, nem igazán hallgatnak meg. Van egy olasz szabály, mi szerint a pénzért beszerzett szoftvereket a közigazgatási szerveknek nyílt forráskódú szoftverként kell továbbadni. Ők, el, ők azt mondják, hogy közigazgatási célokra akarják megtartani ezt a szoftvert, szerintem ez butaság, mert ez azt jelenti, hogy az ember a potenciális szolgáltatói piacot csökkenti, hogyha ingyenessé teszi az ember a szoftvert, akkor nyilván az emberek megpróbálnak majd nerészkedni, de hogyha emu, amúgy se értékesítené a közigazgatás ezt, akkor miért is ne tennék ezt? Most. Viszont, hogyha nyílt forráskodóvá tennék, akkor potenciálisan létrejöhetnek majd olyan létrejöhetnének olyan személyek, akik továbbfejlesztenék a szoftvert. Ezzel tehát saját maguknak tennének szívességet az olasz közigazgatási szervek. Még egy dolog, nagyon röviden, a cloud, a személyeképes felhő kérdése. A cloud nem csak technológiai kérdés, arról is szó van, hogy a szoftvereket hogyan használják fel, ahogyan értékesítik. A kérdés tehát az, hogy ki alkalmazza a szoftvert, ki használja azt fel. Hogyha az ember a szoftver ellenőrzési jogát odaadja egy harmadik félnek, most független attól, hogy itt felhőről van szó, vagy nem. Tehát az történik, hogy rosszabb a helyzet, mint hogyha tulajdonjog védené a szoftvert. A tulajdonjog esetén az ember használhatja a szoftvert, hogyha megvan a, ha megvan a forráskód, hogyha ez, hogyha ez lejár, akkor arra is van megoldás, vagy léteznek igazságügy, de az igazságügyhöz is lehet fordulni, de a cloud esetében nagyon nehéz azt elérni, hogy biztonságos legyen a felhasználás, hogyha nincs megfelelő megegyezés a szolgáltatások között, és hát az interoperabilitásra kell törekedni, hogyha valami mégsem működik, akkor, működik, akkor a vásárló vagy a fogyasztó visszakövetelheti a szolgáltatás, és ez végül méltányos mindenki számára. Ez a helyzet tehát a cloud computing Még sok mindenről beszélhetnék, és már túl is haladtam a 15 percen. Köszönöm szépen, és nagyon szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Ja, hát- Nagyon szépen köszönöm hogy betekintést nyerhettünk a konkrét gyakorlatba. Szerintem mindenki számára nagyon fontos, aki foglalkozik, vagy foglalkoznia kell ezzel a témával. Most megvan lehetőségünk kérdésekre, megjegyzésekre. Elképzelhetőnek tartom, hogy a parlament részéről is hallhatnánk egy véleményt. Igen? Köszönöm. Elnök asszony, nekem itt a workshop végén kell beszélnem. Sok minden mondandom van, de már megelőlegezhetek néhány gondolatot, hiszen fundamentális, alapvető kérdésekről van szó. A probléma a következőkben áll. Tehát nehézségeink vannak, hogy mélyebben megismerjük a nyílt forráskódokat, de erről majd később. Két-három dolgot mondanék, amelyet fölírtam megjegyzésként. Három csodálatos beszédet hallottunk. Először is az utolsó felszólalóval kezdeném, Piana úrral, és rámutatott egy dologra, amely számunkra alapvető fontosságú. Nem könnyű kijelenteni, hogy minden mindenki számára ingyenes és szabad. És ez főleg a szabad forráskódokat érinti. Tehát nem eh, szabad minden mindenki számára. A probléma az, hogy eh, ha egy eh, nyitott forrást használunk, akkor meg kell néznünk, hogy milyen szerződést kell aláírnunk, de mindenek fölött, és ez a lényeg, nem vagyunk teljesen szabadok hiszen nem biztos, hogy a nyílt forrás támogatja a számítógépünk is. Tehát nem mindig minden forrás nyitott. Ez is egy olyan szempont, amit figyelembe kell vennünk. Tehát mindenképpen olyan rendszert kell választanunk, amely alkalmas a mi programjainkhoz is. Maglen professzor arról beszélt, hogy osszuk meg az ismereteket és a technológiát. Ez nagyon fontos számunkra is. Ha megengedik, akkor később erre majd visszatérek. Hiszen eh, tapasztalataink vannak a technológia és ismeret megosztással. Schmitz professzor ezt nagyon jól tudja, hiszen eh, jelen volt azon a megbeszélésen, ahol a parlament ismereteit osztottuk meg. Tehát erre is visszatérek majd később. Elnök asszony, ami pedig eh, itt eh, monopóliumokra vonatkozik, erre is visszatérek. De most szerettem volna elmondani, hogy néha az az elképzelésünk, hogy monopolisztikus helyzet van, hiszen látja, lát egy eszközt, amelyet a felhasználó közvetlenül felhasznál. De egy fél óra múlva a valóságban is bemutatom itt a parlamentben hogy ez egyáltalán nem monopól helyzet. Tehát a privát szoftver nem többség a parlamentben, tehát nem ez a többség. Itt Microsoft-tal dolgozunk, de nem csak Microsoft-tal. Tehát a helyzet monopolisztikus voltára majd visszatérek. de szeretném majd bemutatni ezeket a dolgokat. Fél óra múlva. Uh, Elnézést. Itt uh, bizonyos közbeszerzési szabályokkal történő konfliktusokra gondoltam. Tehát, hogyha vannak a, a szabad, uh, a nyílt, nyitott szoftverek, tehát, hogyha ilyen problémáink vannak, hallottam olyat, hogy néhány nemzeti közigazgatásban problémás lehet. Tehát van konfliktus helyzet? Van potenciális konfliktus? Amikor itt közbeszerzésről van szó. A felszólalóktól kérdezném, és a részvevőktől is. Tehát ki, ki szeretné kezdeni? én is nem sokára beszélni fogok, a közbeszerzés és nyitott forráskódok viszonyáról. Az Európai Bizottság számára készült szoftver a bizottsági projekt érdekében, amely az EUPL licenszet is létrehozta. Tehát itt egy nagyon átfogó útmutatás van a verseny ügyi főigazgatóság részéről. Tehát itt benne vannak a közbeszerzési szabályok, a közbeszerzési előírások, és ez a közbeszerzési irányelvel összhangban van. Tehát erről, erről kicsit később többet mondok. Entschuldigung, ich muss das... Elnézést, konkretizálnom kell. Lesz még egy második panel is. Tehát itt inkább a jogi aspektus érdekelne. A finomságok. Tehát, hogy amik a közbeszerzési szabályokban megbújnak. Én is rajta vagyok, egy kicsit később a felszólaló listán, én München város nevében beszélek majd. Tehát a szoftverek közül lehet válogatni, tehát lehet nyitottat is, vagy bármilyet. Tehát meg kell nézni, hogy melyik alkalmas. Tehát uh, uh, vannak nagyon jó workshopok, tehát például Németországban két hete Münchenben volt, sajnálom, hogy Németországra korlátozódom, de Németországban nagyon jó gyakorlatok vannak. A közférának meg kell szoknia, hogy nyílt szoftvereket, nyitott szabad szoftvereket alkalmazzon. Igen? Szeretnék most ahhoz hozzáfűzni valamit, amit Vilella úr mondott. Tehát, hogy egy bizonyos szoftvert akarunk használni, akkor kötelesek vagyunk egy szolgáltató anyagát felhasználni. Nem. A lényeg az, hogy használhatjuk a szoftvert, és sok mindent tehetünk vele, hogyha ez a célunknak megfelel. Alapvetően bizonyos szolgáltatásokban kizárjuk magunkat, hogyha mondjuk egy eh, kereskedőtől veszünk egy következő szoftvert, az lejár, elmegy a következőhöz. Olaszországban van is egy szabály, hogy van egy döntés, egy megoldás, még nem túl ismert. Tehát, hogyha találunk egy megoldást, akkor vagy újra használunk egy közgazgatási szoftvert, vagy szabad szoftvert használunk. És ez nagyon fontos a közbeszerzési hatóságok számára. Tehát, hogyha ez nem elérhető, akkor vásárolunk egy tulajdonostól szoftvert. Mint lehetséges, szabály is van, az olasz alkotmánybíróság is szabályozta. Meg vagyok lepve, hogy az emberek még mindig egy fajta szoftvert vesznek a tendereken, egy bizonyos kereskedőtől. Tehát ez egy meglepő dolog. Oké, okay, Mr. Stojanov, uh, or Mr. Stojanov úr, vagy Engström úr, van valami megjegyzésük, kérdésük? Want to ask back? Igen, köszönöm. Elnök asszony. Sajnos nem nagy a létszám, pedig nagyon érdekes előadásokat hallhattunk. Én is máshol voltam, és nemrég tértem vissza. Fiatal képviselő vagyok, és hogyha jól tudom, akkor ezeket a nyílt szoftverkódokat nem is ismerjük olyan régóta, de ezek nagyon fontosak. Hiszen eh, ha szakértői előadásokat eh, hallunk, akkor eh, igazából motiváltnak érezzük magunkat, hogy használjuk ezeket. Itt nem csak tulajdon, szellemi tulajdonról van szó, erről hallunk, hanem technológiai fejlődésről is. És nagyon örülök, hogy hallhattam a jó előadásokat, és most tényleg várom a második panelt, hogy ott mit hallhatunk, biztos hasznos dolgokat. Oké, okay, Christian. Jó. Krisztián. Általános. Engström úr mondja, hogy általános megjegyzést teszek. Igazuk van persze. A közbeszerzéseknél szabad szoftver és nyílt forráskodó szoftver pályáztatása nagyszerű dolog, de azért ne felejtsük el, ott van a nemzetbiztonság. Nagyon sok tekintetben kell biztosítani a biztonságra a, a mindennapi életben a biztonság. Aztán a hatóságoknál ugye ott vannak a dokumentumok, az adatok, amiket eltárolnak, és ezeket sokáig kell tárolni. És ezeket azért nem lehet majd ilyen magán szoftverekkel megoldani. Ne felejtsük el, a kormányok állnak az egyik oldalon, a másik oldalon a, a, az egymással versengő vállalkozások, de hát a kormányok nem versengenek egymással. Úgyhogy persze a szabad szoftverek mind olyanok nagyszerűek, de a közszolgáltatásokban sok kérdést vet föl. Na most általános kérdésem, és Ugye a Prismmel kapcsolatos botrányról mindenki értesült, és ez azért új perspektívákat nyitott az adatoknak a számítási felhőben, számítógépes felhőben való tárolásával kapcsolatban. Talán ezzel kapcsolatban is hallhatnánk egy-egy gondolatot. Elnök, igen, ez talán akkor ezzel a ezt a panelt le is zárhatjuk, amennyiben tényleg egy-egy rövid észrevételt tennének, hiszen ugye korábban a cloud computingről beszéltünk, az avar elő potenciálokról, illetve az azzal kapcsolatos problémákról. Hogyha egy-egy rövid észreveltét tennének a free software-rel és a cloud computing kontextusában, hogy milyen jogi konfliktusok merülhetnek fel, Hogyha erről szólnának még, akkor folytatnánk utána a második panellen, akár abban a sorrendben, ahogyan itt ültek, vagy ahogyan itt ültek és felszólaltak. Persze, természetesen. Elnök asszony. A technológiai szerkezet, ami dominálta a világot az elmúlt 15 évben, ugye az volt, hogy szerver kliens számítógépezés. Azaz a szerverrel kommunikáltak a gépek, a, a, a háló szélén, és windowing eszközökkel, felugró ablakokkal le, zajlott a kommunikáció. Nagyon sok minden változott azóta, mert ettől a modelltől, a server client computingtől elmozdultunk a cloud telefontól a mobileszközök között zajló kommunikációhoz jutottunk el. Nagyon sok a, a wireless eszköz, a Sun Microsystems fejlesztett ki olyan eszközöket, ugye, ahol akár globális szinten szétszórva kapcsolódnak össze a szolgáltatások az eszközökkel és a felhasználókkal. Hát, hogy hatékonyan tudjuk ezeket az eszközöket és ezeket a forrásokat felhasználni, ahhoz sok minden kell még, de ez nagyon sok előnyt jelentene a gazdaságban, az üzleti világban, és igazából a vállalkozások, akár KKV-kről van szó, akár nem, a magánfelhasználók szempontjából is nagyon sok előnyél járhat, hiszen a mobil szolgáltatásokat nagyon jó áron alkalmazhatják. Na most a hátrányokról. Az expozémban ugye beszéltem a szerzői jogokról, amely a szoftver kópiák feletti jogokat is tárgyalja, de sajnos itt azért nagyon kevés jut azoknak, akik az eredeti szerzők. Most kiszorulnak gyakorlatilag a pálya szélére, ha szabad így fogalmaznom. A GPL gyakorlatilag biztosítani kívánja a cloud computingon belüli szolgáltatásokat, de túl is mutat ezen nyilván. Az, hogy személyes adatokat a külföldön, egy, egy felhőben tároljunk, tehát más embereknek a számítógépein, hát ez már létező dolog, Snowden úr voltából erről már mindenki értesült, és amikor a Google-on keresztül me, megy mindenkinek az e-mailje, gyakorlatilag a társadalmi életünk és a hozzászólásaink a Facebookon és a Twitteren keresztül mennek, akkor nyilván az, hogy ehhez az információhoz más is hozzáfér, hát ez előfordul. Hat másodpercen belül hozzáférhetőek ezek az információk, és az is lehet, hogy valahol 0,001 szekundum alatt egy jobban lefedett országban megvan a hozzáférés az adatokhoz. Hát mindehez az információhoz, ha valaki tényleg hozzá akar jutni, és rossz dologra felhasználni, az akár egy napon belül is megtörténhet. A szándékokról és a következő lépésekről kell informálódnunk. És hát nyilván, hogyha a neten követjük nyomon valakinek a tevékenységét, akkor az, az mindig más, mint hogyha napi szinten szemtől szembe látnánk az embereknek a szokásait. Az adatgyűjtés azért nem lesz megoldva a szabad szoftverekkel, mert eh, ahogyan már elhangzott, szolgáltatásokat kívánunk nyújtani, illetve adattárolást eh, eh, kívánunk biztosítani a számítógépes felhőkön keresztül, szabad szoftverekkel is. Az opera operációs rendszerek változni fognak, tehát gyakorlatilag az az, az infrastruktúra előbb-utóbb szabad forráskódú szoftver lesz. És miután ez látható, meg is érthető, és ennek az elfogadása talán a nem kívántos társadalmi következményeket is ki tudja szűrni, ha ezek elterjed, elterjed, terjednek. A mobile computingra való átérté, áttérés gyakorlatilag lezárja majd ezt a globális IT-rendszert, hiszen a globális szolgáltatók az összes eddigi üzleti megoldást igyekszik átírja, mégpedig a klienseknek a kérésére. Tehát egy globalizált iparban ez lehet csak a válasz. Az, hogy egy európai nagy szolgáltató el fog tűnni a következő pár évben, ez nagyon valószínű. Sőt, a második legnagyobb ö, ö, szolgáltató, vagy akár kormány, amely nem tartja tiszteletben a ö, személyes adatokat, az is eltűnhet. Lehet, hogy nem európai tárolórendszerek lesznek és adatárolók, hanem majd csak kínaiak és amerikaiak. Sőt, az is lehet, hogy az európai piaci résztvevőket kell majd felrázni, hogy a nemzeti jogszabályaikat igazítsák hozzá a globális kontextushoz. Köszönöm szépen, nagyon fontos dolgokat hallottunk, de kérem, hogy legyenek rövidek, amikor most hozzászólnak, mert folytatnunk kell a második panel, panellel. Köszönöm szépen, rövid leszek, és franciáról fogok beszélni, hogyha megengedik. Maglenóral abszolút egyetértek a szabad szoftverek a legjobb garanciát adhatják, legalábbis a probléma a legnagyobb részére, mert hogyha valaki hozzáfér a kódokhoz, a GPL, vagy az EUPL kódokhoz, akkor a transzparencia is szavatolva van, akkor nem lesznek kiskapuk a szoftver vonatkozásában. Viszont azért itt a licenszekkel kapcsolatban egyfajta határhoz érkeztünk mert a cloud szolgáltatók dönthetnek úgy is, hogy például az összes adatot tovább adják egy titkosszolgálatnak, hát akkor nem tudunk mit tenni. Persze a szabad szoftverek felhasználása az alapvető kérdés, de a az állami szektor vonatkozásában is specifikációkat kell alkotni, annak érdekében, hogy legyenek garanciák, amelyek most még a tanúsítványjal, a licenszel nem járnak együtt. Tehát egy olyan jogi kellene létrehozni, amely itt a cloud partnerségeken belül is működik. Jó, rövid leszek. Szerintem is nagyon fontos volt ennek a kérdésnek a felvetése, mert itt egy paradigmaváltásról van szó, precedens nélküli ügyről van szó, amelyet még nem tudtunk felmérni. Amit Moglen úr mondott, és Mitz úr is mondott, gyakorlatilag ugyanaz volt, amit én is elmondtam volna, hogy, hogy itt abba is hagyom. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Egy pár mondatban akkor összefoglalnám, hogy nekem mi volt a legfontosabb üzenet ebből, mindebből. És ami a mi ö, szakbizottságunk munkája szempontjából releváns és fontos lesz. Egy. Az a potenciál, amit a szabad szoftver modelleken keresztül felvázolódik, már sokkal inkább elterjedt, mint amennyire ez széles közvélemény előtt ismert. Mi után azonban ez nem egy olyan cég, ami önmagát reklámozza, és amelybe milliós nagyságrendben investálna euró, euróban, nem is tudnak figyelmet felkelteni, és ezért még mindig olyan kritériumok mentén ítélik meg ezt a tevékenységet, amelyek az elmúlt években jellemzőek voltak. Nagyon differenciált jogi rendszerekről hallottunk ma, ami a copyright rendszer, rezsimre fennáll, és egy olyan fejlesztő számára biztosított biztonságról is hallottunk, amelyre abszolút szükség van. Itt van azért lehetőség, hogy egyfajta új kultúrát állítsunk talpra, fejleszünk ki, amely figyelemmel van arra, és figyelembe veszi mindazt, amit a kultúrában ö, már megéltünk. Ugye mindig egymás vállára támaszkodva haladhatunk tovább, és fejleszthetünk valamit tovább. Azt gondolom, hogy ezt a felismerést fel kellene használnunk, különös tekintettel ugye azokra a problémákra, amelyek a cloud computing kapcsán felvetődnek, illetve a globális szinten jelentkező hálózatok egymáshoz kapcsolódását is illeti. A következő panelben majd nagyon érdekes lesz az az aspektus is, amelyet amit a szoftverek alkalmazását tekintve sokan felvetnek, a stabilitás kérdése, a hekkerekkel, vírusokkal, támadásokkal szembeni biztonság, hiszen nagyon nehéz egy ilyen decentralizált rendszert megóvni, de feltörni is. Azok, akik esetleg most éppen más szakbizottságokban ülnek, azoknak is el fogjuk mondani, hogy mit hallottunk ma délután, és most átadom Cecilia Wikströmnek a szót, aki a második fordulót fogja levezetni. Köszönöm. Thank you, Eva. Nagyon szépen köszönöm, Éva. Jó napot kívánok mindenkinek. Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom a második panelt és részvevőit. A nyílt és szabad szoftver kódok jogi szempontjairól hallunk most, és pedig a közigazgatásban. Üdvözlöm a résztvevőket, remélem, hogy a vendégeink sem túl fáradtak. Tudom, hogy kint süt a nap, és remélem akkor is sütni fog, amikor befejezzük a második panelt. Most mindenek előtt Rishab Ghasnak adom át a szót, aki az EU szinten kifejlesztett útmutatókról beszél majd. Thank you, Madam President. Honorable members. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt képviselők. Nagyon örülök, hogy eh, arról beszélhetek, hogy milyen iránymutatókat eh, sikerült európai szinten kidolgozni a nyílt szoftvereknek a közbeszerzésben játszott eh, szerepéről. Az iránymutatók nagyon gyakorlatias jellegűek a szoftvervásárlás tekintetében. Az Európai Bizottság rendelte meg, és az európai szintű iránymutató kidolgozása gyakorlati alapot is mutat a közigazgatás számára, hogy hogyan szerezzen be nyílt forrású szoftvereket. És ezeket eh, egyéb tendereken is lehet alkalmazni. Ezen kívül részletes referenciát is találunk az európai közbeszerzések és a tagállamok gyakorlatának tekintetében, hogy a nyílt forrású szoftverek közbeszerzése hogyan valósul meg. Szeretnék néhány pontra kitérni, hogy hogyan felel meg a nyílt szoftverek közbeszerzése a közszféra szükségleteinek. Maglen professzor is említette, hogy a világgazdaság számára nagyon jelentősek a nyílt szoftverforrások. És a kulcs piaci szereplők pedig nyílt szoftvert használnak. Azonban a közszféra más. A közszférának más jellegű szükségletei is vannak. Tehát itt meg kell vizsgálni, hogy mikor olcsóbb a szoftver, mikor jobb, mikor lehet a gazdaságnak megtakarításokat elérni vele. Tehát a közszférának különleges igényei vannak. Létezik egy európai közbeszerzési rendelet, ahol a legfontosabb előírás az, hogy az összes részvevők között egyenlőség legyen. Tehát a különféle szolgáltatók között ne legyen hátrányos megkülönböztetés. A közférára vonatkozó fontos elvek olyan kategóriákkal írhatók le, mint biztonság, átláthatóság, interoperabilitás, függetlenség, rugalmasság. Ahogy már a mai vita során hallottuk, korábban is, amikor elindult a megbeszélésünk. A biztonság és az átláthatóság nagyon fontos a közféra számára. Nagyon fontos, hogy a nyilvános dokumentumok átláthatóak legyenek és biztosak. Az interoperabilitás nagyon fontos mindkét cél szempontjából hiszen olyan dolgokhoz jutunk hozzá, amelyek korábban is megszülettek, tehát régi pergamenteket, még most is tudunk olvasni. Egy számítógépen tárolt anyagot, amelyet tíz éve mentettek le valamilyen adathordozóra, azt már nem tudjuk elolvasni, mert a technológia változik. És ezek a dolgok is összefüggenek egymással és természetesen a felhő beszerzés is ide tartozik. Az alapelvek, az iránymutatók, amiről beszélek, a közbeszerzés folyamatát írja le. Tehát itt, ebben nem az van, hogy nyílt forráskódú szoftveret akarunk. Van egy funkcionális szükségletünk, mert közszerva vagyunk, előírások vonatkoznánk ránk, és olyan szoftvereket szeretnénk, amelyek teljesítik a követelményeket és eléggé gyakran a nyílt forráskódú szoftverek felelnek meg ezeknek az előírásoknak. Tehát például nagyon fontos a felhőzés esetében is, hogy hozzáférjünk adatokhoz. És természetesen ez ugyan olyan fontos, hogy más szoftver forrásokhoz is hozzáférjünk a saját technológiánkkal a felhő szolgáltatóktól is elvárunk bizonyos biztonságot és átláthatóságot. A szoftver garanciáját például a licensz megalapodás is tartalmazhatja. A licensz a közbeszerzés szempontjából nem olyan fontos. Ez nem fontos a szellemi tulajdonjog védelmében. De hogyha egy kereskedővel szerződést kötünk, akkor itt most nem a tulajdon joga a szellemi tulajdon áll a középpontban. Itt egy szolgáltatásról van szó, és a licenc megállapodással pedig alárjuk a feltételeket. A biztonságról már nagyon sokat beszéltünk, a nyílt forráskodó szoftver ebben a tekintetben jó. De hogyha ezt kijelentjük, akkor azt is kijelentjük, hogy teljesen átlátható legyen számunkra a szoftver. Tehát tudnunk kell, hogy hogy működik a szoftver, amely azt jelenti, hogy hozzáférjünk a forráskódhoz. Meg tudjuk osztani bármely harmadik féllel ezt a forráskódot. Ez a helyzet, amikor nyílt forráskódokat használunk. Így nem az a lényeg, hogy most ez egy privát szoftver, vagy egy nyílt szoftver. Egy funkcionális követelményről van szó. A funkcionális követelményekről elmondom, hogy az európai közbeszerzési szabályok nagyon egyértelműek, hogy egyenlő feltételeket kell teremteni a kereskedők számára. Nem kell a nevüket megemlíteni, nem kell a cégeket megemlíteni. Gyakran halljuk, korábban többet hallottuk, amikor a közbeszerzési szervek elkezdték beszerezni a nyílt szoftvereket. Azt hiszem, hogy München esetében is megtörtént ez, és nagyon sok kritika is volt, hogy ezt vagy azt előnyben részesítik. Nyilvánvaló, az európai közbeszerzési irányelvekben, hogy semmi baj nincs azzal, hogyha egy modellt előnyben részesítünk, hogyha ez a modell a szükségleteinket jobban lefedi. Tehát, hogyha egy ö, autót inkább leasingelni akarunk, akkor inkább leasingeljük, és nem vesszük meg. Tehát az a mi döntésünk. Hogyha mondjuk egy hidat akarok leasingelni, hát akkor biztos vannak híd leasingelő cégek. Tehát, hogyha mondjuk autót akarunk beszerezni, akkor meg kell nézni, hogy mi a jobb, hogy egy flottát leasingelünk, vagy veszünk. Tehát vannak bizonyos szükségletek. Tehát, hogyha én meg akarom nézni a szoftver forráskódját, és ezt a szoftvert pedig eh, meg akarom osztani, akkor megnézzük, hogy a, az én hatóságomnak milyen igényei vannak, és ha olyan igényei vannak, akkor megosztjuk ezt a szoftvert. Tehát például egy rendőrség a rendőrség nem teheti azt, hogy az országban egy helyen ilyen szoftvert vesznek, a másik részben olyan szoftvert. Tehát ez az interoperabilitás. Nagyon fontos az, hogy a felhasználók tudjanak egymással együttműködni, kommunikálni. Tehát ezeket a funkcionális követelményeket fel lehet sorolni, és ezek pedig a licenc megállapodást eredményezik nagyon fontos, hogy az összköltséget is felmérjük. Ezek az úgynevezett exit költségek. Hogyha veszünk egy szoftvert, akkor a közbeszerzési eljárást írunk ki, és mondjuk 5 évre vásároljuk ezt. És 5 év lejártával a szolgáltatót megváltoztathatjuk. A szoftver esetében furcsa lesz a helyzet. Mert 5 év után megint kiírunk egy tendert, vagy tárgyalunk, vagy megnevezzük a szolgáltatót. Az európai szabályok itt kivételeket is megengednek. Itt a meghallgatásban utaltak arra, a meghallgatás útmutatóiban, hogy 3000 tender esetében 15 százalékuk konkrét márkákra utalt. És ez nyilván a vezető szoftvercégek. cégek től jön. Tehát ez, ez nem kivétel. Hát a szoftver esetében teljesen normális az, hogy van egy öt, éves, öt évre szóló tenderünk. A tender végén van egy másik tender. És akkor a, elképzelhető, hogy a korábbi szoftver szolgáltatójához térünk vissza. Tehát itt megtárgyalt tenderekről van szó. És nyilván azt választjuk, aki rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amire szükségünk van. De ez most nem funkcionális követelmény. Itt ö, olyan dolgokról van szó, amely márkákkal függ össze. Tehát például előírjuk, hogy csak fiát parkolhat a város parkolóiban. Tehát ez sem lehet elfogadható, és ugyanúgy nem lehet a szoftver esetében sem elfogadható. Hát az európai közbeszerzési szabályokat kell betartani. Ez pedig azt jelenti, hogy a nyílt szoftver a közbeszerzés természetes formája. És ez természetesen összefügg a nemzeti, regionális, önkormányzati politikával. Teljesen mindegy, hogy ez Olaszországban, Spanyolországban vagy Hollandiában van. és úgy gondolom, hogy most a városok tapasztalatairól majd többet hallunk. Köszönöm. Well, personally I do look for... Nos, én személyesen nagyon várom, hogy meghallgassam a nemzeti esettanulmányokat, és ezzel akkor rá is térhetünk Philip Loran beszámolójára, aki a Namüri Egyetemtől érkezett, és ezeket a az open source vagy titkos történeteket elővezeti. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a meghívást, főleg arra, hogy kutatásokat végezzünk a regionális példák tekintetében, és azt is köszönöm, hogy itt álltak ma ezen a workshopon. A parlament egyfajta briefing dokumentumnak az elkészítésére kért fel bennünket a regionális tapasztalatok vonatkozásában, és ez azért nagy kihívás hogy nemzeti, lokális, regionális intézkedésekről, kezdeményezésekről számoljak be. Hát első lépésként egyfajta panelt kell életre hívni, amely egyébként egy olyan mintába dolgozik, ami hat példára támaszkodik, ez nem feltétlenül reprezentatív, de a tendenciát azért már felmutatják. A kiindulási pont egy 2004 per 18-as számú közbeszerzésekre vonatkozó Európai Uniós rendelet, amelyben egy általános keret kerül lefektetésre, az alapvetése kerülnek leírásra, olyan szabályok, amelyeket mindenkinek be kell tartani, illetve az is leírásra kerül benne, hogy amikor egy közbeszerzés kiírásra kerül, akkor a terminológia nem szabad, hogy diszkriminatív legyen, technikai specifikációk esetében, aztán nem szabad indokolatlan korlátokat szabni a résztvevők előtt akik szeretnének részt venni a közbeszerzéseken. Nagyon sok ilyen diszkriminatív gyakorlat létezik, erről Gossúr előttem éppen beszámol, de vannak nemzeti, lokális, regionális önkormányzatok, közigazgatási szervek is, akik ugyan tudatában vannak annak, hogy a szabad szoftver jó, de mit tehetünk azért, hogy még nagyobb körben ismerté váljanak ezek a tények. Fontos lenne, hogy ismerik ezeket a szoftvereket, hogy ez versenyképessé válhasson. Tehát hogyan tudunk eljárni, hogy ezt a e, fajta diszkriminációt megszüntessük, és egyenlő esélyeket biztosíthassunk mindenki számára. Hogyan lehet elérni az, hogy e, e, jobban halas, haladjunk előre. Mondtam, hogy hat országot vizsgáltunk, többek között Franciaországot és Olaszországot. Nagyon komplex volt a munkánk, hiszen rengeteg információt kellett gyűjtenünk, majd feldolgoznunk, különböző módszerekkel, és hát összehasonlíthatóvá kellett tenni mind a folyamatokat, módszereket, mind az adatokat. Mindjárt rátények a lényegre. átnézzük az egyes eseteket, és szisztematikusan megnevezem azt, ami a briefing dokumentumban az egyes kezdeményezések vonatkozásában lefektetve van. És ne felejtsék el, összefoglalásokról van szó. Kronológiai sorrendben fog haladni, ha megengedik, és ezért javaslom, hogy talán a legjobban, hogy az volna, hogyha Hollandiával kezdenénk, volt egy NOEV kezdeményezés, amely 2004 és 2011 közötti időszakra vonatkozó terv. Ez egy nagyon ambiciózus terv volt. Fentről lefelé irányuló terv, a központi kormányzat döntött úgy, hogy lesz egy program annak érdekében, hogy a közbeszerzéseknél támogassák a nyílt forráskodó szoftvereket. Különböző projektek, fellépések zajlottak le, egy irodát is életre hívtak, amely csak olyan kezdeményezésekkel foglalkozott, amelynek az éppen említett célkitűzés volt a missziója, és gyakorlatilag privilegizálta a szabad forrás, szabad szoftvereket. Mint ahogy mondtam, négy éven keresztül zajlott ez a projekt. A tervhez képest sokkal több pénz került ebbe a kalapba. Iránymutatások is megfogalmazásra kerültek, illetve a pénzeszközök kiosztására vonatkozóan is szabályokat fogalmaztak meg. A szabad ö, szoftvereket kívánták ö, privilegizálni, azáltal, hogy a kiírásokban, a tender kiírásokban már ö, a kiosztást illetően ö, bizonyos feltételeket úgy fogalmaztak meg. Aki jól is kiismeri magát, és a projektben is dolgozott, az arról számolt be nekem, hogy egy 2010-es tanulmány szerint amikor a projekt már jól futott, az volt a helyzet, hogy a kiírásoknak a fele gyakorlatilag a szabadalmaztatott szoftvereket helyezte előtérbe, és azokat támogatta. Gyakorlatilag csak egy negyede volt a szoftvereknek a szabad szoftverek köre, és az open source forrású, tehát a nyílt forrású szoftverek aránya pedig még alacsonyabb volt, ami azért eléggé szomorú kép. Még egyszer mondom, fentről lefelé irányuló tervezetről van szó, és ez nem nagyon tetszett nekünk. A következő példánk olasz, és tudom, hogy vannak itt olasz szakértők is, de nem fogok olyanról beszélni, amiben ők jobban kiismerik magukat. Nos, van egy regionális Piemonti 2009-es határozattervezet, amelynek az a lényege, hogy amennyiben lehetséges, ha nincs az ellenkezőjére ok, akkor a szabad szoftvereket kell előnyben részesíteni. Ez egy lokális, helyi határozat, amelyet az Alkotmánybíróság előtt megtámadtak. És az Alkotmánybíróság azt a döntést hozta, hallottunk már az előbb ugye a szerzői jogokról, és a versenyjogról is. Nos, ez az ítélet, ez a döntés két pontot fogalmazott meg. Először is. Egy önkormányzat nem alkalmazhat olyan jogot, ami szembe megy a szerzői jogokkal, a másik pedig, hogy a versenyjoggal szembe menő ö, módon járnak el. Ezt állapította meg az Alkotmányi Bíróság, és a leglényegesebb megállapítás az az, hogy a szabad szoftverek preferenciája az olasz jog szerint megengedett. Hiszen akkor nem egy bizonyos technológia vagy vállalkozás privilegizált, és ezért ez nem sérti a versenyjogot. Minden beszállítónak ugyanahoz a, ugyanazokhoz a szabályokhoz és ugyanazokhoz a kritériumokhoz kell, hogy magukat tartsák, és hát ez is inkább előmozdítja a versenyt. Ez után Olaszországban nemzeti szinten ezt a törvényt megalkották, megszavazták, tehát a szabad szoftvereket lehet alkalmazni, és amennyiben nincs rá lehetőség, akkor a közigazgatásnak indoklással kell szolgálnia. Következő országunk Spanyolország. Itt is van egy nemzeti kezdeményezés minden szintre vonatkozóan, és itt is egy törvényre tudok utalni egy olyan kezdeményezésre, ami nem kormányzati politika, hanem egy jogalkotási szerv hagyta jóvá ezt a törvényt, és ez röviden összefoglalva lehetőséget biztosít a közigazgatások számára, hogy a szoftvereiket megosszák, és vannak nyilván bizonyos rendelkezések, amelyeket be kell tartani a törvény értelmében. És itt explicit módon az EUPL is megemlítésre kerül. Tehát ez az EUPL licensz a kívánatos tanúsítvány. Na most, ami az Egyesült Királyságot illeti, itt már nagyon röviden fogok fogalmazni, itt volt Licensing Strategy címszó alatt volt egy kezdeményezés, ami azt támogatta volna, hogy előnyt engedjenek a szabad szoftvereknek. Ezek egyébként szorosan összefüggő kérdések, az open source vonatkozásában az állapítható meg, hogy az Egyesült Királyságban, hogy az open source és az open standards összefüggésében azért vannak negatív korrelációk. Nyilván az az intézmény, ami leginkább szívügyem, bár én Belgia vagyok, az az az intézmény, intézkedés, ami alulról felfelé építkezik, és ez az IMIO kezdeményezés. Mit takar ez? Hát ez több közösséget felölelő kezdeményezés, több város részvételével indult útjára, amely nyitott közösségnek nevezte magát. A lényege az volt, hogy megosszák a szoftvert a szabad szoftver alapján. És a közösségek, tehát a vallon közösség többsége ezt a rendszert elfogadta, és ezt a szoftvert gyakorlatilag egymás között terjesztették. Az az érdekesebben, hogy a kis lokális közösségektől indult ez a kezdeményezés, és ők állították utána talpra ezt a nagy projektet. Hát ami Franciaországban történik, ahol politikai kezdeményezésről tudok beszámolni, ahol a miniszterelnök az összes minisztériumot utasította, hogy jobban figyeljen oda a szabad szoftverekre, és olyan intézkedéseket foganatosítson, hogy ezeknek az alkalmazását mozdítsa elő, és ezeknek kedvezzen. Bár azért kell még itt a végrehajtás területén egy pár házi feladatot is megcsinálni. Na most a hat kezdeményezésnek az áttekintését itt összefoglaltam, és aztán még egyszer ugye az említett briefing dokumentumra is utalnék. Egy utolsó megjegyzés, minden kezdeményezés csak arra összpontosul, hogy egyáltalán gondolkodjunk el az open source alkalmazásáról, és a diszkriminációt töröljük el, és az open source-nak a privilegizálását mozdítsuk elő. Nagyon fontos fázison vagyunk túl, ami a meggyőzés szakasza, hiszen ha nem sikerül meggyőznünk azokat, akiknek eh, a határozatokat, a döntéseket meg kell hozni, akkor ez pusztába kiáltott szó. Eh, nagyon sokat tudnék még mondani a holland kezdeményezésről is, de ezt majd elolvassák az írásos anyagomban. Thank you very much. This is exact... Köszönöm szépen. Át gyanakodtam erre, hogyha az ember nem tudja, megdönteni, nem tudja meggyőzni a döntéshozókat, akkor eszed fejsze nyele az. Nos, következik következik a következő vendégünk Jutta Kreuz, aki Landeshauptstadt Münchenből érkezett. Tessék, megadom a szót, a Limax projektről fog beszélni. Köszönöm szépen, nagy öröm számomra, hogy, van, hogy itt, lehet, itt lehetek. Először is, mondom, mit rejt ez a Limax elnevezés, olyan, mint a Linux, de M van a közepén, mint, M, mint München. Ez egy olyan projekt, amelyről München döntött, és több mint 12 ezer fogyasztója vagy kliense van ennek a projektnek München városában. Nos, három kérdésre szeretnék válaszolni. Először is, miért volt szükség erre a projektre? Milyen gondokkal szembesültünk? És mi okozta a sikert? Kik segítettek ebben? Olyan kérdéseket fognak, fogok válaszolni, amik hát közben ezt eszembe jutottak, például milyen tanúságokat vontunk le, stb. stb. És kérdésem is lenne, főleg tudván, hogy milyen a hallgatóság. Szerintem az Európai Parlament nagyban segíthet abban, hogy legalábbis nem gátolja, hogy a közigazgatási szervek hozzáférhessenek és használják a nyílt forráskódú szoftvereket. Nos, mi volt a változásnak az oka, az áttérésnek az oka? 2000-ben kaptunk egy levelet a városházán, és a fő polgármester rádöbbent arra, hogy milyen gondot jelent a nem nyílt forráskodó szoftverek használata az önkormányzatban. Néhány héten belül a fő polgármesternek egy másik rendszert kellett elkezdeni használni. Gyakorlatilag sarokba szorították, az önkormányzat vezetőségét, és a következőkre döbbentünk rá. Egyik a fenntarthatóság kérdése, a másik pedig a választás szabadsága. Szoftver témáról ennél témáról lévén szó, mindez oda vezetett, hogy elkezdtünk nyílt forráskodó szoftvereket használni. Mindig is a politikusaink voltak a legjobb szószólóink, ők reklámoztak minket. Vannak olyan projektek Németországban, amelyek nem olyan sikeresek, mint a miénk. Ez általában azért van így, mert a politikusok azokat nem támogatták. Tehát a politikusok nagyon-nagyon sokat segítettek az évek során. Milyen cégkitűzéseik voltak? Először is egy szabályosított Linux rendszert kellett kialakítani, 12 ezer kliensünk, fogyasztónk, vagy felhasználónk volt, tehát ez ugye nem egyszerű feladat. 15 ezer projekt eset, egy szoftver esetében kellett a migrációt megoldani. Aztán a független megoldásokat próbáltuk előtérbe helyezni. Az összes különleges intézmény szoftverjét és migrálni kellett. Ez volt az egyik komoly problémánk. Aztán természetesen konszolidálni kellett, és a, a hivatalokban felhasznált szoftvereket, illetve a standardizálni kellett a szoftverek menedzsmentjét. Ez se volt egyszerű. Nos, Ugye 33 ezer alkalmazottal rendelkezik, az önkormányzat 15 ezer személy számítógéppel 51 helyen, és 22 külön információs technológiai osztály kezelte ezeket az ügyeket. Nos, elképzelhető, hogy milyen az, amikor ezt a rendszert próbáljuk felruházni egy egészen új IT infrastruktúrával. Nos, gond volt az, hogy ugye nagyon nagy volt maga, maga ö, szervezet. Volt még egy akadály probléma, és ez, ké, ez kép kérdés szült. Az EU bizottság, az Európai Uniós Bizottság volt még komoly akadály, hiszen szerették volna, hogyha zárt forráskódú, tehát tulajdonjogú szoftvereket használunk dokumentumok kezelésénél, ezt ugye nem használjuk. A Microsoft Office-t egy külön infrastruktúrával kell használni, hát ez drága, szükségtelen. Az lenne a kérésem. Tehát kérem szépen, fogadják el azt, hogy nyílt dokumentumú formátumot használnak az emberek. Ezt a formátumot kéne használni az Európai Bizottságban is. Személyes véleményem az, hogy önök nagyon szeretik a szabványokat. Nos, a nemzeti szabványosítási kérdésekben nem feltétlenül kell mindig az eladók érdekeit figyelembe venni. Nos, a szabványokra néha szükség van, de ez önmagában nem oldja meg a helyzetet, a problémákat sokszor. Három példa. Vegyük egy egyszerű esetet. Nagyon-nagyon leegyszerűsített példa. Egy, gondoljunk egy kábelre, amelynek, am, gondoljunk egy kábelre, amely a mobil eszközünket köti össze a töltővel. Aztán gondoljuk el azt, hogy IBM adatbázisról Oracle adatbázisra akarunk adatokat átcsoportosítani. Ilyenkor nagyon fontos, hogy megfelelően definiált szabványaik legyenek, de ez még nem elég. Harmadik lépés, OMXL. Itt van szabvány, de ez sajnálatos módon nem elégséges. szabványokra van tehát szükség, de nem csup, szabványokra tehát szükség van, de nem csupán ezekre. Ez elég fontos következtetés a projektből. Nos, milyen tanulságot vontunk még le, ha az ember áttér a nyílt forráskodó rendszerre, akkor nézzük meg azt, hogy mi lesz az első lépés, Először azt gondoltuk, hogy az Office kérdése, az, az Office típusú szoftvereket migráljuk, és utána pedig áttérünk Windowsról Linuxra, és így teljes mértékben megvalósul a nyílt varázskodó szoftverek használata. Hogy zajlott ez időrendben? 2000-ben kezdtük, a munkát maga a projekt 2003-ban kezdődött, most ünnepeltük a 10 éves szülinapunkat. Van, aki azt mondta, hogy nem is volt sikeres a projekt, de ez nem igaz. Megmutatom, hogy mi is történt. Ez arról szól tehát, hogy az elmúlt években hogyan segítettünk a felhasználóinkon, a klienseiket, itt látható, hogy mit értünk el, 14 ezer kliensünk van, felhasználók, és már tervezzük a lezáró ünnepséget. Nem csak projektről van szó, hanem a központosított információs technológia szolgáltatónak a működését is mutatja. Nos, a legfőbb tanulság az, hogy először konszolidálni kell, decentralizáltból központosított információs technológiára kell átlépni, utána jön a migráció, utána a saját információs technológia rendszerünket kell optimalizálni, és nagyon fontos az, bár nehéz, hogy a külső szervezetekkel hogyan tudunk együttműködni, mi a helyzet az itteni interfészekkel, ugye említettem az Európai Bizottság esetén, hogy gondoljunk arra, hogy a politikai célkitűzésekkel ez mennyire van összhangban, a beszerzésekre is ut- ö, ügyelni kell. Egyensúlyt kell találni a megfelelő beszerzés, illetve a belső emberi erőforrások között, tehát hogy a belső szakértők ről is kicsit hárítsuk a terheket, és néha külső szolgáltatókat kell felkérni bizonyos feladatok ellátására. Szerintem mindent megtettünk azért, hogy eladó semlegesek legyünk, Természetesen mindig odafigyelünk arra, hogy az érintett feleknek, feleknek mi a véleménye, ez is lényeges. És hát próbáljuk biztosítani a folytonos politikai támogatást. Remélem megadtam a, arra a kérdésre a választ, hogy miért is született ez a projekt, mit tanultunk belőle, ki segített nekünk, ki reklámozott minket. Lenne még két kérdésem, kérésem. Egy, kérem szépen, hogy az Európai Unión belül is nyílt forráskodó szoftvereket működtessenek, és hogyha szeretnék azt elérni, hogy semlegesek legyen, legyünk, vagy legyenek, akkor két dolgot kell egyszerre megtenni. Szabványok, illetve nyílt forráskódú szoftverek. Köszönöm, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Thank you very much. Köszönöm. be kell vallanom, hogy liberálisként büszke vagyok egyik kollégám fiára, Linus Turvald. Az apja egy finn liberális képviselő. Liberális, mint én. Tehát mi liberálisok mégsem vagyunk annyira múlthoz húzóak. Happy to introduce to you the, the young most szeretném megkérni Giancarlo Vilellát az ITEC főigazgatóságról, és ő az Európai Parlament tapasztalatról fog beszélni, amelyekre a nyílt szoftverekkel tett szert. Euh, euh, Köszönöm. Már volt alkalmam arra, hogy euh, elmondjam az előbb, hogy mi hogyan ítéljük meg a helyzetet. És hogy eh, milyen eh, végkövetkeztetéseket vonhatunk le. Két szinten vitáztunk, politikai szinten és közigazgatási szinten. Én most a közigazgatást képviselem nagyon szerényen, de természetesen a politikai szerepet játszik ezen a területen. Esetleg olyan dolgokról kellene beszélnem, amelyek a közönség számára is hasznosak. Arról beszélnék, hogy az információs technológia itt nem csak néhány kézre koncentrálódik. Egészen az Európai Parlament legfelsőbb szintjéig van. Wieland úr nyitotta meg ezt a panelt, és ő is megmondta, hogy ez mennyire fontos. Ezen kívül még van egy koordinációs csoport, Lichtenberger asszony van jelen benne, nagyon fontos tagja ennek a bizottságnak, és egy harmadik hely, egy munkacsoport is megemlítendő. Et un Donc, euh, c'est là és itt egy questor is részt vele a munkában. Ez azt mutatja, hogy az ITEK menedzsmentje itt a parlamentben a politika és a közigazgatás részéről is ellátásban részesül. Hallottuk a professzortól az előbb a két megközelítést, a fentről le és a lentről felfelé történő megközelítést. Itt a parlamentben a menedzsment egészen nyilvánvalóan a nyílt források irányába tendál. Van egy nagyon kedvező előfeltétel, és a parlament adminisztrációja is preferálja ezt. Nagy lépéseket tettünk előre. Eh, on retrouve beaucoup des euh, souhaits qui ont été exprimés ici par les collègues euh, du panel. És eh, nagyon fontos aspektusokat idézett a panel. Esetleg eh, most a gyakorlatra is utalnék a mai szerepem itt az, hogy leírjam önöknek, hogy milyen nálunk a helyzet. A gyakorlatban úgy néz ki, hogy a parlament nagyon sok tapasztalattal rendelkezik a nyílt források tekintetében, azonban a legfontosabb számomra talán abban foglalható össze, hogy fejlődünk, és pedig eh, a fejlődésünket pedig eh, a nyílt forrásokkal képzeljük el. Másodszorban, és ez pedig eh, nagyon fontos, a képviselők gondolom, hogy nagyon jól tisztában vannak ezzel, hogy a web tartalmi menedzselésénél a parlament kifejlesztett egy intranetet. Ennek a mérete nagy és nyílt forráskódú szoftveren alapul. Az utolsó terület, amiről most szólok, és ezt nem szabad elfelejteni, az a webstreaming, az internetes közvetítés. Hogyha webstreaming van, akkor ez is nyílt szoftver alapú. Tehát tényleg nagyon jelentős területről van szó. És hogyha döntés születik az Európai Parlamentben a nyílt forrásról, akkor nyilvánvaló az, hogy ugyanazokat a szabályokat, ugyanazokat a kritériumokat alkalmazzuk a döntések során, mint a tehát mind a két esetben, a kereskedelmi szoftver és a nyílt szoftver esetében is. Az összes műszaki specifikáció ugyanaz. Ezen kívül megvizsgáljuk az interoperabilitás lehetőségeit is természetesen. Le premier, quand on és itt főleg négy szempontot említenék. Amennyiben egy szoftver mellett döntünk, akkor a parlamenti normákat garantálni kell, tehát hogy képes a parlament normájának megfelelni. A biztonsági szintet is garantálni kell. Következő pont pedig, amely néha problémákat is okozhat, a szoftver tartósága. Hogy igazából nehogy aztán kapkodni kezdjünk. Ez pedig abból ered, amit éppen, éppen az előbb mondtam, tehát a műszaki specifikációk. Ezen négy elem alapja pedig Tehát például az interoperabilitás megvizsgálása az, hogy a parlament világos elképzelésekkel rendelkezik a politikai menedzsmentről, és ez nyilvánvaló, hogy itt a nyílt forrást támogatják. És ez megfelel a parlamenti eljárásoknak is. Ennek az eredménye pedig, és Lichtenberger asszony természetesen ismeri ezt, és itt a koordinációnál, a frakciókkal történő koordinációnál már kis dolgoztuk ezeket az alapvető szempontokat. És itt látszik egy feltételrendszer, tehát itt van a nyílt forrású szoftver, amit itt az Európai Parlamentben használunk. Esetleg még egy rövid megjegyzésem lenne. Igen, valaki azt mondta, hogy a Microsoft a Windows dominál, azonban ez nem így van. Természetesen nagyon lényeges szerepet játszik a Windows, hiszen olyan dologról van szó, amivel minden nap dolgozunk, azonban nem ez a legfontosabb. Természetesen ezen a téren is igyekszünk előre haladni, de vannak bizonyos kényszerek is. Az összes intézmény, tehát mint említettem, intézmény közi módon dönt. Tehát nem lehet az egyik intézményben egyedül dönteni. Minden, tehát azt nem lehet, hogy minden intézmény külön szoftvert alkalmaz, hiszen akkor kommunikációs problémák léphetnek fel. Tehát ez nagyon lényeg, És természetesen, ha a bizottság szerződéseket köt, akkor azokra is vonatkoznak ezek a szempontok. A parlament az informatika tekintetében természetesen együttműködik az összes többi intézménnyel. Igen elnök asszony, pillanatnyilag ezek a leglényegesebb pontok, és természetesen tudjuk, hogy mi történik a nyílt források területén. Az biztos, hogy eh, nagyon sok eh, kereskedelmi szoftvert nyílt forrású szoftverrel cseréltünk le. Az utolsó előtti megjegyzése. A képviselők egy rendszerrel rendelkeznek, amely megengedi a mobil készülékeiknek, hogy alkalmazásokat alkalmazzanak. Tehát olyan kiinduló helyzetben vagyunk, hogy egyénileg dönthet mindenki, hogy milyen felhasználást tölt le. Experience apportate eh, du Parlement dans az utolsó lényeges megjegyzésem a következő. A információs technológia fejlesztési fóruma szoftvereket fejleszt ki. És a programok, a szoftverek pedig a képviselők szükségleteihez igazodnak. Például, hogyha a sok módosítóra gondolunk itt a parlamentben, akkor nagyon felhasználó barát szoftverünk van, tehát több mint 100 ezer módosítót tudtunk ezzel feldolgozni. A parlament ezen a téren nagyon jó eszközöket fejlesztett ki. Tehát kifejlődött a parlamentben egy eszköz, és nyílt forrású szoftverként hozzáférhető. Schmitz kolléga is segített nekünk, hogy nagyon fontos ezeket megfelelően vezetni. Az Enszel is együttműködtünk. El kell, hogy mondjam, mindenhonnan a földgolyó, minden részéről megkeresnek minket. A parlament felkínálja a piacon a nyílt forrásokat. Nagyon fontos, hogy az EUPL összes feltétele teljesüljön. Vannak partner megállapodásaink, nyílt forrás közösségekkel, és tényleg vannak területek, ahol a parlament fontos hozzájárulást is végez, hogy folytassuk ezt a domént. Hogyha függetlenek akarunk lenni, akkor gyakran kell dokumentumokat termelnünk. Már az XM ellen dolgozunk. Az akomontózó rendszere. És az ENSZEL is intézmény közi kapcsolatot tartottunk. Tehát a nemzetközi együttműködés módszere ezen keresztül zajlik, amennyiben dokumentumokat termelünk. Ez lehetővé teszi azt, hogy az adminisztráció jól működik. De az egyik legfontosabb kulcskérdés az átláthatóság, a jelentős mértékű átláthatóság a parlament és a többi intézmény, amely XML-t használ, amely normaként ezt használja, nagyon könnyen képes adatot cserélni, nemzetközileg is és az európai polgárok között is. Az ITEK -e főigazgatójaként nagyon örülök, hogy sor került el rend, rendezményre. Hiszen eh, itt a panel résztvevői abba az irányba nyilatkoztak, amelybe mi is dolgozunk. Ez nagyon meglep, ez nagyon megnyugtató. De el kell, hogy mondjam, hogy örömmel hallottam, hogy a szerződéses munkáknál is az a helyzet, hogy még bizonyos problémákat meg kell Hát az elején nem is voltam tisztában azzal, hogy mi a helyzet. Beszéltem egy tervezővel. Tehát a dolgok elején még nem is voltam teljesen biztos. És pont az ellenkezőjét akartam mondani. Természetesen alkalmazzuk a házi rend, a költségvetési rendet, a piacoknak a lehető legnyíltabbnak kell lenniük. Megpróbálunk nyílt forrás alapú szoftvereket beszerezni, azonban nem mindig sikerül. Ezt már az előbb is meg akartam mondani. Ezeket a problémákat pedig meg kell oldani. Remélem, hogy eléggé kimerítő voltam. Köszönöm, hogy meghallgattak. Je vous remercie, monsieur. Köszönöm szépen, Vilella úr. Most következik a vita. Nos, Juttak Kreuz által illusztrált probléma a nyílt dokumentum kapcsolatos probléma mindig fennáll. Van-e még kérdés ehhez képest? Igen, látom, látom. Kérem, ne feledjék, hogy még 5 percünk van, úgyhogy csak röviden, csak röviden. Tessék, ön következik. Köszönöm szépen. Francia fogok beszélni, mert ez az anyanyelvem. Három kérdésem van. Először is köszönet az összes előadónak. Nagyon-nagyon kiemelkedő előadásokat hallottunk. Vilela úr, ön szerint mennyi idő van arra, mennyi időre van ahhoz szükség, hogy az Európai Parlament reagáljon Krajsz asszony kérésére, tehát hogy kizárólag nyílt ö, forráskódú ö, office típusú szoftverekkel dolgozzunk, és örülök annak, hogy München városa teljes mértékben átállt a nyílt forráskodó szoftverekre. Az IT költségvetésben ma mennyi az aránya a licenszer rendelkező levédett tulajdonjogú szoftvereknek, illetve a nyílt forráskodó szoftvereknek. Mi az aránya kettő között? Köszönöm bemutatkoznak? Ki jön? Ki jön? Megtudhatnánk? Nikola Petjónak hívnak. Én a nyílt forráskodó szoftverek területén vagyok aktivista jelenleg, a brüsszeli egyetem foglalkozik ezzel, egyébként pedig informatikus vagyok, és az informatika tudomány doktora. Következő kérdés, sárga pólós fiatalember, kérem mutatkozzon be, rövol vagyok. Én ennyit forráskodó szoftverfejlesztő vagyok. A Haiku rendszer kifejlesztője, egyik kifejlesztője. Egy olyan kérdést szeretnék fölvenni, fölvetni, amely mint fogyasztóként, és mint, fogyasztóként is, és fejlesztőként is felmerül, a nyílt forráskódú szoftvereknek számos, ve- számos veszély leselkedik. Az egyik az úgynevezett bundle sale, tehát a csomagban való árusítás. Ez nem azt jelenti csak, hogy Windows rendszereket árulnak a PC-kkel együtt, hanem ennek vannak külön módozata is a PC-ket általában Windows-zal adják el, és a hardware árusítók csak Windows drivereket adnak el, és az, ezek kap, az ehhez fűződő kézikönyveket már nem árulják. Ez azt jelenti, hogy az olyan emberek, mint mi a fejlesztők, nem lehetnek biztosak abban, hogy képesek-e a meghajtókat átírni. Néha ezt meg tudjuk tenni, de nagyon, és akkor tudjuk megállapítani, hogy egyáltalán mi van abba, abban a meghajtóban. Nos, amikor az emberek át akarnak térni más rendszerre, akkor belátják, hogy hát a hardware ez nem működik, akkor, és lemondanak az egészről, a Windows-ra térnek vissza. Ez a probléma ezzel a tight vagy bundle széllel. Szerintem a hardvert egy kézikönyvvel együtt kéne, elárus, kéne árusítani. Köszönöm, elnök. Hát ezek bonyolult kérdések voltak. Három, négy, még, még ez, még egy ötödik személy is jelentkezett. Két percünk van, mi legyen? Mindenki 30 másodpercet kap, az úriember kezdi, ugye kért szót, ön is. Jó, Szia, Perigreni vagyok, informatika tanára Bordói Egyetemen. Számos fenyegetettségről kell beszélnünk, hogy nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatban, ugye a szerzői jogok kérdése, erről sokan beszéltek ma. Van két dolog, ami ide tartozik a parlament hatáskörébe, és ezért is jöttem a parlamenti képviselők segítségét kérném. Felmerült az interoperabilitás kérdése is. A parlamentnek lenne az a feladata, hogy egy olyan irányás szülesen, aminek ez a tárgya, az interoperabilitás, például egy Apple termék, amely csak egyetlen amely csak egyetlen weboldalról tudja le emelni az alkalmazásokat, hát ez nem megengedhető, jó lenne, hogyha, jó lenne, hogyha a fogyasztók élhet, élni tudnának jogaikat, jelenleg ez elég bonyolult. Nos, úgy vélem, hogy le, jó lenne, hogyha le, megszületne ezzel kapcsolatban egy keret irányelv. Még egy kérdés. Mi a helyzet a szoftver szabadalmakkal? Az egyik szakértő utalt is erre. Az, a gazdasági adatok azt mutatják, hogy ahogy abuzív a nem nyílt forráskódú szoftvereknek a terjesztése. Na most Decemberben született egy parlamenti jelentés az európai szabadalomról. Jó lenne, hogyha lenne egy olyan bíróság, ami ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, tehát szabadalmi bíróság, amely nem függ az Európai Bíróságtól. Tehát nem szabad megengedni azt, hogy a szabadalmak tulajdonosai kibújjanak az európai jogszabályalkotás, illetve igazságszolgáltatás alól, és monopól helyzetet alakítsanak ki. Spanyolországban volt erre egy példa. Úgy vélem, hogy az Európai Parlamentnek ismét foglalkozni kell a szoftver szabadalmakkal, hogy egyszer mindenkor biztosítsa a felhasználás szabadságát. Okay. Obviously that was a success. Hát ez egy nagyon sikeres kérdés volt, úgy látom. Tudja mit? Én nekem kellett volna a zárószavakat elmondani, de azt hiszem ez a kérdés megtette zárószónak. Még egy jelentkező volt, tessék, hölgyem, köszönöm. Francia fogok én is hozzászólni. Zsettedősz vagyok egy olyan szervezetet képviselek, ami védi a nyílt forráskódú szoftvereket. Egyetértek a szabad szabványok kérdésével, és a, a szoftver szabadalmak kérdésével is. A ugye kapcsolatban van egy kérdésem. Az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban is felmerül ez. Ha az ember dönt a nyílt forráskódú szoftver felhasználása mellett, akkor hát elég nehéz az európai parlamenti webstreaminget hallgatni, nézni. A bizottsággal kapcsolatban pedig el kell mondjam azt, hogy nem, nem lehet nézni a bizottsági közvetítéseket, mert a nyílt forráskódú szoftverek használói nem férnek ehhez hozzá. Ezek lennének az én konkrét kérdései. Vilella úr, mit tud ezzel kapcsolatban mondani? Önök és a bizottság esetleg nem egyesülnének-e intézményi szinten ezen probléma megoldására, illetve egyeztetnek-e a tanácssal? Merci a vous. Köszönöm szépen. Utolsó kérdés, parancsoljon uram. Etienne Salier a nevem. Nikolá Petióval dolgozom együtt, és a felhasználó jogára utalnék, hogy a megbízhatóságot és a minőséget ellenőrizhesse. Tehát még tovább megy az én kérdésem. Tehát nem csak a kiskapukat kerüljük el, hanem az ellenőrzés jogáról kérdeznék. Ugye van egyfajta black box, minden repülőgépen van fekete doboz, de erről nem nagyon tudunk semmit. Jó, köszönöm, akkor ezzel végére értünk a vitának, és szeretném megadni a szót a három előző felszólalónak, mondjuk két-három percre fejenként. Össze tudják tartani magukat ahhoz, hogy nagyon elrugaszkodnak a két-három perctől? Mert különben kirúgnak bennünket azok, akik itt a következőként jogosultak a termet használni. Gos úr lesz az első, majd pedig következik a másik két felszólaló. Azt gondolom, hogy a két percemet Vilella úrnak adom át, mert nekem úgy tűnik, hogy ő kapta a legtöbb kérdést. Ugyanígy teszek én is, hiszen a szabadalmaztatással kapcsolatban ez a munka nem zárult, még le sok éve húzódik. 2005 az első év, amikor elindult a munka, azt hittük annak idején, hogy nagy csatát nyertünk, de itt elakadtak a munkálatok, úgyhogy lehet, hogy nem volt azért olyan nagy a nyeresség, hiszen visszajutottunk a kiinduló ponthoz, az Európai Szabadalmi Hivatal és annak gyakorlata, hogy, hogy talán erről a vitát újra kellene kezdeményeznünk. Én is átadom a szót, és a két percemet mondja Krajszasszony. Hát, kedves kollégák, azt kell mondanom, hogy el kell mennem sajnos. Nem tudok mindenkit meghívni vacsorára. Egyébként nagyon szívesen megtettem volna. Van még egy másik kötelezettségem ma estére, de köszönöm. Nem azért eh, kaptam annyi kérdést, mert annyival jobb volt az én beszámolom, mint a többieké, hanem teoretikus kérdéseket kaptam, tematikus kérdéseket, ezt már ismerem. Sajnálatos módon, és azért elnézést is kérek, nem tudtam feljegyezni a kérdést feltevőknek a nevét, de egyszerűen nem tudtam követni, ezért nem tudtam a neveket lejegyezni. De az első kérdés az volt, ha, és Krajsz asszony indítványozta, hogy az XML formátumú kiterjesztésű dokumentumokat jobban használják itt a parlamenten belül. Nos, a parlamenten belül már azért terjedőben van ez a gyakorlat, szabadabb formátumban lehet ilyeneket megfoga, megírni. Július, július 5-én, tehát múlt pénteken, hogy az időtervről is szóljak, a parlament képviselőjeként az irányító bizottság munkájában vettem részt. Az Office of Publications irányító bizottságának ülésén, és azt kértem, hogy kerüljön felállításra egy olyan munkacsoport, amely annak szükségességével foglalkozik, hogy az XML dokumentumokat az ENSZ nél alkalmazott dokumentumok analógiájára fogadjunk el. Ez volt a, tehát, hogy legyen egy munkacsoport, amely vizsgálja ennek a lehetőséget, ez volt az egyik kezdeményezésem. Ami pedig az informatikusokat illeti, 10, szeptember 19-ére a dokument, az XML formátumú dokumentumoknak a sokszorosítását tűztem napirendre. Tehát a parlament gyakorlatilag minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ez az eljárás felgyorsuljon, azaz az XML kiteresztésű dokumentumok nagyobb teret hódítsanak. Azt nem tudom elmondani, hogy ez most hány órába, hétbe vagy hónapba fog telni, de amit elmondhatok, az az, hogy azonnal megindítottuk az eljárást és a folyamatokat, amint értesültünk az ügyről. A parlamentben pedig be is vezettük ezt a vizsgálatot. A második dolog, ami a költségvetésen belüli megosztást illeti. Hát szerintem számarányokat tekintve 50-50 százalékról tudok beszámolni. Nem vártam ilyen kérdést, különben elhoztam volna magammal a vonatkozó számokat, de szinte biztos vagyok benne, hogy az open source szoftverek tekintetében még magasabb a költségvetés. De óvatos becslések alapján azért nagyjából fele-fele arányban gondolkodnék, de lehet, hogy egy kicsit magasabb a szabad ö, ö, szoftverek aránya. Interoperabilitás, vagy a rendszerek kompatibilitása, Igaz, ez a megállapítás, hogy vannak technikai kötelezettségeink, amelyek a választási szabadságunkban azért befolyásolnak bennünket. Tehát nem tudunk mindig szabadon választani, ezt akartam ezzel mondani. Nyilván nagyon kényes ügyekről, ügyről van szó, hiszen jogalkotási folyamatra van szükség, technikai szempontból azonban szerintem tudunk tenni az ügyért. A technikai specifikációknál, főleg a tenderkírásoknál azt gondolom, hogy az interoperabilitást nem lehet egyből előírni, de legalább annak a lehetőségét, hogy tudjunk harmonizálni, meg történhessenek a kiigazítások, ez most per pillanat technikai szempontból lehetséges, és ezt meg is tesszük. A negyedik kérdés, webstreaming. Nos, a parlament egyszerűbb hozzáférést kíván biztosítani az ülések közvetítésében, mint a többi intézmény, és ez eddig nem is volt téma. Legalábbis számomra nem volt téma, de akkor a következő alkalommal ezt is napirendre tűzöm. És ami az utolsó kérdést illeti, barátunk, aki utolsóként kérdezett, a felhasználók jogairól beszélt, azon jogokról, hogy a minőséget ellenőrizhessék. Most itt árgus fülekkel és szemekkel figyeljük az eseményeket, az utóbbi két és fél évben nyomon követjük azt a projektet, aminek az az elnevezés egy e-parlament, tehát elektronikus parlament, és ennek a projektnek a középpontjában az áll, hogy olyan dokumentumot hozunk létre, amely könnyebben terjeszthető, könnyen terjeszthető, és minőségét tekintve magas szintek képvisel. Hogyan tudja akkor a minőséget ellenőrizni a felhasználó? Nos, hát ez nagyon egyszerű. Úgy tudja ellenőrizni, hogy hozzáférést kap a dokumentumhoz, és el tudja azt olvasni. Van egy hivatalos projektünk, ez az elektronikus parlament, vagy e-parlament, és ennek alapja az, hogy magunk is állítsunk elő dokumentumokat, amelyeket utána terjeszthetünk a nyilvánosság felé. Köszönöm szépen a kérdéseket, a nekem tett kérdés, föltett kérdéseket. Különösen szeretnék köszönetet mondani a barátaimnak és kollégáimnak, akik lehetővé tették, hogy egy kicsit hosszabban is beszéljek. And by that I... Most pedig, including this seminar. Uh... Most pedig örömömre szolgál, hogy lezárhatom ezt a szemináriumot a nyílt és szabad forrás kódú szoftverekről. Szerintem rengeteget tanultunk ma délután, és uh, szeretném kihangsúlyozni, hogy uh, nagyon fontos az ismeretek terjesztése és a jó kormányzat terjesztése. Most pedig eh, szeretném elmondani, hogy eh, a külsős részvevők ott mehetnek ki az épületből, ahol bejöttek. És megkérnénk a kollégákat, eh, hogy segítsék ki a vendégeinket, a szakértőinket az épületből. Tehát köszönöm, hogy eljöttek. Kiváló estét kívánok! you know what to those that akik eh, képviselőnek tartják magukat, maradjanak itt, mert van még egy feladatunk. Okay, everyone that considers himself or herself as a member. Tehát aki magát képviselőnek tartja, maradjon itt a többiek, meg csendben. Hagyják el a termet. Yeah. Ja, ja, ja, of course it is.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 Rendben, egy-kettő. Stojanov itt van. Jó. Ami azt jelenti, hogy négy tag van jelen. És folytatjuk az a napi rendünket a 27-es ponttal. Címe pedig a fizetési számlák. Dimitar Stojanov a vélemény előadója. Átadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. a véleményemet a fizetési számlák témakörében írtam, és szeretnék néhány megjegyzést tenni most a véleményhez. Hogy a bizottság javaslatához milyen megjegyzésem van. Nagyon érdekes dologról van szó. De az biztos, hogy az előbbi workshop sokkal érdekesebb volt, mint az, amit én elmondok. Tehát itt összehangolt jogalkotásról van szó, és a bizottság javaslatának a célja pedig az, hogy a fizetési számlák esetében a díjak harmonizációra kerüljenek, új jogokat is kapnak az európai polgárok. Tehát az egyik banktól átvihetik a fizetési számláikat a másik bankhoz. Másodszorban Olyan bankszámlákról van szó, amelyek lehetővé teszik a fogyasztóknak azt, hogy a legkényelmesebben fizessenek. Tehát a gazdasági helyzettől függően minden polgárnak legalább egy számlája lehet. Tehát támogatom mindenképpen a bizottság javaslatát, és biztos vagyok benne, hogy szabályozni kell a bankszektort az Európai Unióban. És pedig úgy, hogy megkönnyebbítsük a fizetést. Ez most is megvan, azonban a bankok túl sok és nagy díjakat kérnek. A banki díjak pedig csak is a bank adminisztrációs költségét hivatottak fedezni. Most részletekben nem szeretnék bocsátkozni, de az a problémám, hogy máshova jöttünk, és én mindent ott hagytam a A1G3-ban de itt nagyon sokan érintettek NGO-k, amelyek a polgárok érdekeit képviselik, a bankszektor érdekei is jelen vannak, és természetesen fogyasztó védelmi szervezetek is. Elég sokat haladtunk abban a tekintetben, hogy javítsunk a javaslaton, tehát még egyszer, kiváló javaslatról van szó. Thank you very much, Dimitar. Köszönjük, Dimitar. Megdöbbentő, hogy kilencen vannak itt a bizottságtól. Despinas Panoreinek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Igen, teljes létszámban fölvonultunk, mi készítettük el ezt a javaslatot. A belső piaci és a fogyasztóvédelmi szolgálat képviselői vagyunk. Ugye van egy új fogyasztóvédelmi biztos, a horvát biztos, és bármilyen úrral együtt mindent megtesz azért, hogy főszereplője legyen ennek a az új javaslatnak. A parlament is felkért minket arra, hogy foglalkozzunk a kérdéssel. Tehát itt a tisztelt házban születtek az ezzel kapcsolatos elképzelések. Nos, a, azt gondolom, hogy itt olyan kérdések vannak, amik már szerepelnek az, első be, az egységes belső piacról szóló jogszabályban, így aztán úgy gondolom, hogy mindenkinek jól jön, hogy erről beszélünk. Olyan javaslat ez, amely emberközpontú, ugye fogyasztókról van szó, emberekről tehát, 58 millióan Európában még mindig nem rendelkeznek bankszámlával, bizony, bizony 58 millió, pedig meg kell adni nekik a jogot, hogy hozzáférhessenek egy bankszámlához, ez, bankszámlához ez jó lenne a fogyasztóknak, ami viszont a pénzügyi, szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatókat illeti, Reméljük, hogy ezzel a javaslattal ki tudjuk teljesíteni a pénzügyi szolgáltatások belső piacát. Nézzük a célkitűzéseket, az átláthatóságot kell növelni, tehát jobban kell tájékoztatni a fogyasztókat, világosabb viszonyokat kell teremteni, Például az internetes összehasonlító eszközök először szerepelnek a javaslatban, a különböző bankok díjazás vagy díjait így tudják összehasonlítani a fogyasztók immáron, illetve olyan fogyasztókra is gondoltunk, akik egyik bankról, akik bankot akarnak váltani, ez könnyen történhet, aztán a határon átnyúló problémával is foglalkozunk, illetve minden egyes európai fogyasztó számára meg akarjuk adni a lehetőséget, hogy rendelkezzen bankszámlával. Egyébként pedig próbáltuk ezt eh, egyszerűre fogni. Említette a eh, jelentéstevő is, hogy egyértelmű javaslat. Szerintünk nem lesz problémás az ügy, és reméljük, hogy ebben a parlamenti ciklusban sikerült ezt, sikerül ezt elfogadni. Az ECON, ennek a kérdésnek az illetékes szakbizottsága ők is nagy erővel dolgoznak ezen, is örülök annak, hogy a parlament foglalkozik ezzel a kérdéssel. Köszönöm. Jó. Köszönöm. Még valaki esetleg? Éva, nem muszáj hozzászólni. Jó, én se szólok hozzá. Akkor most ismételtem. Stojanov úr következik, ha még valamit szeretne mondani, egyébként pedig augusztus 29-éig lehet benyújtani a módosítókat. Igen, mondja a jelentéstevő. Egy dolgot szeretnék még hozzátenni, ahhoz, amit elmondtam. Bocsánatot szeretnék kérni a bizottságtól. Én kértem, hogy hosszabbítsuk meg a módosítók beterjesztésének határidejét, hiszen szeretném, hogyha tökéletes lenne ez a jelentés, de hát amint tudjuk, elfogadjuk a véleményünket, hogy az európai fogyasztóknak minél optimálisabb viszonyokat teremtsük. Következő napi rendi pontunk szubszidiaritás, semmi nincs ezzel kapcsolatban, egyéb kérdések, itt sincs semmi. Utolsó, utolsó, utolsó napirendi pontunk a következő ülés időpontja és helyszíne Brüsszelben lesz, és kérem élvezzék ki azt, amit mondok, Brüsszelben lesz Következő ülésünk szeptember 16-án. Ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve mindenki nyaralhat. Köszönöm.